Kérem, hogy mindenki foglalja el a helyét, újra kezdjük az ülést. Mármint folytatjuk. Nem fogom elismételni mindazt, amit hallottunk az elején. A második panel már itt van. Hat cég van most itt nagyon eltérő, illetve nagyon más és más ágazatokat képviselnek. Örülünk, hogy itt vannak és válaszolnak a kollégák kérdéseire. Itt van a Philip Morris, az IKEA, a Coca-Cola, a Walt Disney Company, a McDonald's és az Anheuser-Busch InBev. Tehát azt fogjuk csinálni, amit az első panelnél. Megadom a nagyvállalatok képviselőinek a szót, arra, hogy maximum 5 percben ismertessék az álláspontjukat, és utána válaszoljanak a képviselők kérdéseire. Werner Schuster, az adóügyi alelnöke a Philip Morrisnak, ő kap először szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, szeretném megköszönni a meghívást. Még az eszmecsere előtt Szeretnék eh, némi háttérinformációt adni önöknek a vállalatunkról. Philip Morris International egy amerikai vállalat, amelyet a New Yorki tőzsdén is jegyeznek. A 15 világmárka közül 6 hozzánk tartozik. Több mint 80 eh, nyelven beszélnek munkavállalóink, eh, 80-50 országból a világon, Európában kb. 12 ezer alkalmazottunk van, akik az egyik, a tíz gyárunk valamelyikében, vagy egyéb vállalatainkban dolgoznak az Európai Unióban. Tavaly bejelentettünk egy 500 millió eurós beruházást Bolonyában, hogy ott építjük fel az első vállalatunkat, amely a kockázatcsökkentést szolgálja a dohánytermékekkel kapcsolatban. 2014-ben 80 milliárd dolláros jövedelmünk volt, az adózás előtt 10,6 milliárd dolláros volt a bevételünk, 50 milliárd dolláros jövedéki adót és 3,6 millió társasági adót fizetünk. Megtalálhatják egyébként ezt az információt az éves jelentésünkben is, amelyet elérhetővé tettünk a szakbizottság számára, ami az azózást illeti. A megközelítésünk a következőn alapszik. A helyi szabályoknak megfelelünk, ezeknek eleget teszünk. A vállalati döntéseket nem adógyi megfontolások irányítanak, a vállalatirányítással első helyen, megfizetjük az adókat az általunk elvégzett tevékenységek fényében a különböző országokban. Nyitottan és átláthatóan kommunikálunk az adógyi hatóságokkal a különböző országokban. Nem veszünk részt agresszív adótervezésben és más hasonló gyakorlatokban, és postafiók cégeket sem üzemeltetünk. Egyetértünk a szakbizottság megállapításaival, a globalizáció nem tehet lét, nem jöhet, nem hozhat létre egy előre, egy kiszámíthatatlan környezetet a vállalkozások számára. Jogbiztonságra törekszünk azon országokban, ahol működünk. Tapasztalatunk alapján az adó megállapítású jogbiztonságot nyújtanak nem csak számunkra, hanem a hatóságok számára is. Az adó megállapítási határozatok nem csak az egyetlen eszközei az átláthatóságnak. Olaszországban például a komparatív programban részt veszünk. Ez egy program, amelyet az olasz adóhatóságokkal együtt léptettünk életbe, és Ausztráliában is részt veszünk hasonló programban. Ezek példaként szolgálnak arra, hogy milyen átlátható eh, a viszonyunk az adóhatóságokkal. A szakbizottság eh, az átláthatóság szintjére helyezi a hangsúlyt az adógyi hatóságok és a vállalkozások között. Ezeket csak kormányzati szinten lehet tisztázni, de a szakbizottság ajánlásával kapcsolatban következő a véleményünk. Támogatjuk az OECD BEPS kezdeményezését, ugyanakkor a fő aggályunk az az, hogy ennek a végrehajtása inkonzisztens lehet a világon a különböző országok által, és ez a kettős adózás lehetőségét segíti elő a vitarendezési mechanizmusok kettős adózást eredményezhetnek a vállalkozások számára. A közös konszolidált adóalapot támogatjuk, de szerintünk ezt egy egységes adókulcssal kell összefüggésbe hozni. Kötelező automatikus információcserével is egyetértünk az adómegállapításokkal kapcsolatban, és az OECD országonként jelentéstételét sem ellenezzünk. Sok ajánlásukkal egyetértünk, ami az átláthatóság kritikus kérdését illeti, érdemben egyetértünk messze menőleg az OECD, illetve a szakbizottság javaslataival. Az adórendszerek átláthatóak kell, hogy legyenek az adófizetők és az adóhatóságok között, és mi az adóhatóságok közti átláthatóságot is támogatjuk, és nagyon szívesen megválaszoljuk az esetleges kérdéseiket. Köszönöm. Merci, monsieur le vice-président. Je note... Köszönöm, alelnök úr. Különösen arra figyeltem fel, hogy nem csak ugyanazt az adóalapot támogatja az ön cége az Európai Unión belül, hanem akár még egy egységes adó rátát is az Európai Unióban, ami nyilvánvaló, hogy más képviselőknek is feltűnt majd, és esetleg kommentálják. Most az IKEA-nak adnám meg a szót, ehm, és abban a sorrendben adjuk meg a szót, ahogy válaszoltak nekünk. Tehát az előző panelban a Google volt az első, mert ők válaszoltak először. Ugyanezt a kronológiát követjük Krister Matson, aki a Head of Corporate Finance, Insurance, Tax and Treasury az IKEA csoportnál. Ő kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Hölgyeim és uraim, Köszönöm, hogy meghívtak engem és az IKEA csoportot. Mielőtt a BEPS cselekvési tervvel, eh, valamint a CCCPP-vel kapcsolatban eh, kimonda, elmondanám a véleményünket, eh, hadd mondjam el, hogy miről van szó, mi, mi, miről szól az IKEA. 40 országban működünk, 117, 147 ezer munkást foglalkoztatunk, 800 milliós vállalati adót fizetünk, ami ténylegesen a nyereségnek majdnem 20%-a. A teljes adófizetésünk az 1,5 milliárd euró, tehát ez összességében az adózás előtti profitjaink mintegy 31%-át teszi ki franchise-ban működünk, 28 országban. 12 franchise csoport létezik még a miénken kívül, ugye itt eh, az további 22 piacot jelent. Aztán van a holding company, az IKEA, Eh, és a menedzsment az holland, holland bázisú. Eh, Luxemburgban nincsen leányvállalatunk. Egy eh, holland alapítvány, a tulajdonosa az IKEA-nak. A holland jog nem teszi lehetővé a tulajdonosok szerepét. Az alap, illetve az alapítvány az saját magába kell, hogy befektesse. a különböző IKEA vállalatok vezetője a franchise rendszert 80-as években találta ki az egységes arculatért. A tulajdonosi szerkezet elkülönül, kontinuitást szeretnénk kialakítani, függetlenül attól, hogy a franchise-ok -ok kinek a kezében vannak Az Inter-IKEA csoport az más, mint az IKEA csoport. Az IKEA koncept tulajdonosa az Inter-IKEA Systems BV, amely az Inter-IKEA csoport tagja és holland bázisú. Az IKEA egy másik csoportja luxemburgi bázisú. Two separate groups of companies. E, ezek két különböző tehát és a tulajdonosok is mások. Sem az alapító, sem pedig az alapító családja nem rendelkezik az IKEA Groupban, vagy az Inter IKEA Groupban tulajdonosi részesedéssel. Akkor most visszatérve a globális adózásra, szeretném a stabil adórendszerek fontosságát hangsúlyozni, ezért is üdvözöljük a BEPS cselekvési tervet, és ezért is jöttünk el, hogy beszéljünk önökkel erről. A BEPS sikere sok dolgon múlik, néhányat ezek közül említenék. Először is fontos, hogy szinkronizált és konzisztens alkalmazása legyen a jogi keretnek, illetve fontos, hogy kötelező jogvita rendezési mechanizmust vezessünk be, amely például a kettős adóztatás problémáját is kezelné. Emellett a BEPS ajánlásokat hatékonyan kell végrehajtani az administratív terhek túlzott növelésének elkerülésével. Az IKEA egyik legfontosabb legfontosabb piaca, 70%-a 70% az eladásoknak tőlünk van, 114 ezer alkalmazottunk van, és a termékek 60%-át Európában adjuk el. Tehát nekünk célunk az, hogy Európában tovább működhessünk, és éppen ezért az adórendszerek hosszú távú stabilitását és átláthatóságát nagyon fontosnak tartja minden olyan vállalat, mint a miénk, amely befektetési lehetőségeket keres tehát minden olyan erőfeszítést, amely a közös megoldások érdekében születik, üdvözlünk. Köszönöm a figyelmüket, és eh, várom a kérdéseket. Köszönöm. Merci, monsieur le directeur. Köszönöm szépen, igazgató úr, és most meg is adom a szót Robert Jordan úrnak, aki a eh, Coca-Colát képviseli. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, köszönöm szépen, hogy meghívtak erre a mai ülésre. Robert Jordannak hívnak, alelnök vagyok, illetve adótanácsadó a Coca-Cola-nál. Atlanta, Georgia Egyesült Államok, őket képviselem. Ma egy kicsit a történelemre szeretnék, a történetünkre szeretnék visszatérni. 1886-ban indult ez a folyamat Atlantában, Georgiában, és akkor ott jött létre a székhelyünk. Globális piacon működünk, és helyi szinten, mű, helyi szinten végezzük a munkánkat. Az italok 81%-át az Egyesült Államokon kívül értékesítjük. Európában, Franciaországban 1919-ben indítottuk el az értékesítést. Több mint 650 terméket értékesítünk Európában, 48 gyárban, 24 Európai Uniós tagállamban, mintegy 48 ezer emberrel dolgozunk, illetve 600 ezer munkahelyet teremtünk az, az ellátási lánc keretében. Mintegy száz éve a gazdasági növekedésbe beruházunk, és a helyi közösségeket próbáljuk előre mozdítani. A rendszerünk több mint 250 palackozóval működik, palackozó társcéggel. A Coca-Cola rendszer nem egy egységes entitás jogi vagy irányítási szempontból, hanem a palackozási partnereink független cégek. A Coca-Cola, illetve a leányvállalatai minden tagállamban megfizetik az adót, jelentős mértékű adót fizetünk, itt tartoznak a vállalati adók, a jövedéki adók, a különböző fizetésekre vonatkozó adók, illetve az értékesítés és tulajdonra vonatkozó adók. A 2014 éves adó, 2014-es adójelentésünk alapján azt mondhatjuk, hogy 2,2 milliárd dollárt fizetünk, befizetett összes adó aránya 23,6 nagyon fontosnak tartjuk az adózással kapcsolatos kérdéseket, állunk rendelkezésére, rendelkezésükre. Ami az adóeróziót, illetve a profit áthelyezést illeti, ezzel foglalkozik az OECD, és tudom, hogy a szakbizottság a CCCTB-t elfogadta, a Coca-Cola konstruktívan részt vett a BEPS folyamatban, jó pár szervezet segítségével, támogatjuk tehát az OECD kezdeményezését. Hogyha ez egységesen kerül megvalósításra a megfelelő jogállamisági keretek között, akkor ez bizalmat fog kialakítani a vállati adózás területén. Több mint 200 országban értékesítünk, ezért minden erőfeszítést üdvözlünk, amely a komplexitást, a bonyolultságot, illetve az adó elkerülést kiiktatja. Nagyon fontosnak tartjuk az egységes szabályokat, az egységes törvényeket, meg kell nézni, hogy milyen tevékenység hoz létre értéket, ezt pontosan meg kell határozni, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy a, ezeket a cégeket megfelelően támogassák. A BEPS intézkedések mellett nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy egy egyértelmű, összpontosított keret jöjjön létre, amely a, oda, amely ö, az OECD ajánlásainak a nyomon követését szolgálna ehhez a kormányok közötti együttműködésre van szükség. Egyértelmű definíciókat kell meghatározni, fogalmakat, koncepciókat, különben kétértelműség honol majd, és ez rontja a rendszer hitelességét. A adóvitákhoz vezethet az adófizetők, illetve az országok között, illetve két ország között is, ezért megfelelő ö, vitarendezési fórumokra van szükség kötelező formában ami a CCCTB-t illeti, támogatjuk azokat a az kezdeményezéseket, amelyek, az, amelyek egyszerűsítenék ezt a rendszert. Hogyha ezen céloknak megfelelünk, meg akarunk felelni, ahhoz a kormányoknak együtt kell működni. Tehát nagyon fontos ez a kezdeményezés, azonban óriásiak még a kihívások, hiszen a különböző üzleti ágazatok között különböző tények kell, tényezőkkel kell számolni. A BEPS és a CCCTB ambiciózus projektek, a céljaik elérése attól függ, hogy az üzleti társadalom, az adóhatóságok és a civil társadalom együtt tud-e működni, illetve meg tud-e állapodni a fennmaradó kérdésekben. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Elnök, köszönöm szépen, és a Walt Disney képviselőjének adom meg a szót. Elnök úr, tisztelt képviselők! Köszönöm a meghívást, hogy eljöhettem a Walt Disney Company nevében ma önökhöz. Örvendünk ennek a lehetőségnek, hogy megosszuk önökkel a globális adópolitikáról a perspektíváinkat, valamint a közelmúltbeli OECD BEPS kezdeményezésről az álláspontunkat és a közelmúltban bevezetett javaslatot, amelynek célja egy közös konszolidált társasági adólap Európában. Globális vállalkozásként megértjük azt, hogy mennyire fontos egy határozott adópolitika, ugyanis a kilátások a vállalkozások számára, valamint határon átnyúló kereskedelem számára nagyon fontosak, és fontos, hogy az adófizetők is megértsék azt, hogy a különböző országokban mi alapján kell megfizetniük az adókat. A nyerességek, illetve az, adózá, az adó mértékének kiszámítása is releváns ebből a szempontból, és ugyanennyire lényeges az adófizetők, valamint a kormányzatok számára, hogy megoldhassák az adókkal kapcsolatos vita ügyeket méltányos részrehajlás nélküli módon. Ugyanígy támogatjuk az együttműködést a kormányzatokkal annak érdekében, hogy pontosítsuk és egyszerűsítsük az adórendszereket, és éppen ezért az OECD erőfeszítéseit támogatjuk, a BEPS kezdeményezést, valamint egy egyszerűbb rendszer kialakítását a közös konszolidált társasági adó alap kiszámítására. Szeretném hozzátenni ennél a pontnál, hogy nem számítunk arra, hogy drámai mértékben változnának az általunk befizetett adók, akár a BEPS, akár a CCCTB mm, alapján. Ez főleg annak tudható be, hogy az általunk fizetett adók a gazdasági tevékenységünk helyszínének jogszabályaihoz illeszkednek. Számos műveleteket hajtunk végre különböző országokban, éppen ezért jelentős mértékű adót is fizetünk. Amerikai központú multinacionális vállalatként a társasági adó mértéke 35 százalék, ez közel áll 37-38 százalékos mértékhez, hogyha ezt helyi szinten veszük figyelembe, és ez az egyik legmagasabb adókulcs az egész világon. És a hazai, valamint a külföldi nyerességeink is az Egyesült Államokban fizetnek adót. A külföldi nyerességre is ez vonatkozik. Ez a területi rendszerekkel ellentétben áll, ezt a területi rendszert alkalmazzák az EU legtöbb országában. A szeptemberben lezárt fiskális év esetében 13,8 milliárd adózás előtti jövedelmet jelöltünk be, 5 milliárd dolláros volt a, az adóterhünk. 4-5 évre vonatkozóan 34%-os volt körülbelül az effektív adókulcsunk a, egy hozzánk fogható vállalat esetében arra számíthatunk, hogy az adó hozzájárulásunk jelentős helyi gazdasági tevékenységet serkent, és ennek eredményeképpen jelentős mértékű indirekt adót fizettünk különböző adók formájában. Ugyanígy pozitívan értékeljük a kormányzatokkal való kapcsolatainkat, valamint az adóhatóságokkal való kapcsolatainkat is. Ezek a méltányosságra, a bizalomra, valamint az átláthatóságra épülnek, és amennyiben lehetséges, szeretnénk proaktív lépéseket tenni, hogy bármilyen bizonytalan helyzetet orvosoljunk, ahelyett, hogy meg kivárjunk egy adó ellenőrzést, vagy megvárjuk azt, hogy melyik országban, melyik országnak van joga az adóinkat beszedni az egyoldalú vagy kétoldalú adó megállapítások megfelelő módszerek lehetnek a kormányzatok és a vállalkozások számára is. Támogatunk további intézkedéseket is, mint például a további iránymutatás olyan területeken, ahol bizonytalanságok lépnek fel. A pragmatikus Safe Harbor kezdeményezést is támogatjuk, a kötelező döntőbíráskodást, valamint egyéb lehetőségeket is, amelyek hozzájárulnak bármilyen adó jellegű vita gyors tisztázásához. Ez az adó rendszereket javítaná, és az adófizetők közti méltányos bánásmódnak is kedvezne. Köszönöm szépen, hogy megoszthattam itt önökkel a véleményünket, és nagyon szívesen válaszolok bármilyen kérdésükre. Köszönöm szépen, és meg is adom a szót Áli Nyéc asszonynak, a McDonald's képviselőjének. Köszönöm szépen. A McDonald's corporation képviselőm, köszönöm szépen, hogy meghívtak. Nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy eljöhettünk, és az OECD, BEPS és CCCTB javaslatokat megvitassuk önökkel. Először is némi információt szolgáltatnék a McDonald'sra vonatkozóan. 39 országban vagyunk jelen Európában, minden Európai Uniós tagállamban, több mint 8000 étteremmel, körülbelül 15 millió ügyfelet szolgálunk ki naponta, és a franchise rendszerünkkel 425 ezer embernek adunk munkát. A mezőgazdasági a termékeink nagy részét Európából, 90%-át Európából szerezzük be, franchise rendszerben dolgozunk, éttermeink háromnegyed része Európában működik, független cégek segítségével, franchise rendszerben. Ez azt jelenti, hogy nagyon kezd, kedvezményes körülményeket biztosítunk, megfelelő licenszet kapnak, és egy lendületes rendszernek lehetnek részei. Ami az adó hozzájárulásunkat illeti, jelentős mértékű vállalati adót fizetünk be Európa szerte, valamint más adóformákat is tiszteletben tartunk, ugyanígy a franchise rendszerben dolgozó cégek is megfizetik az adót az üzleti tevékenységünk helyszínén fizetjük az adót. 2010 és 2014 között a McDonald's cégek mintegy 2,7 milliárd dollárt fizettek be vállalati adó keretében az Európai Unión belül, akkor 27% volt az átlagos adóráta. Két konkrét példával szolgálnék. Az Egyesült Királyságban 2009 és 2013 között a cég több mint 225 millió fontot fizetett be vállalati adó adóként, ez még a franchise adó megfizetése előtti adóráta Franciaországban. A McDonald's több mint egy milliárd eurót fizetett be vállalati jövedelem adóként. Ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon jelentős mértékű adót fizetünk Európában, ami pedig a válti struktúrát illeti. A legtöbb franchise rendszernek megfelelően licenszek alapján működünk, ez az operatív rendszerünk és a név. Független franchise cégekkel dolgozunk. Ők mindig is megfizetik a jogdíjat, ez lehetővé teszi a további beruházásokat, illetve az innovatív újítások megvalósítását. a megfelelő OECD módszereket alkalmazunk a jogdíjak kapcsán, és megfelelő piaci elvek, elveket tiszteletben tartva szedjük ezeket be. Sajnos nem, kell, nem kedvezményes a jelentésük, nem gondoljuk, hogy a tabban szereplő adatok megállják a helyüket. Ami a CCCTB-t és a BEPS-et illeti, Egyértelmű, hogy nagyon fontos az üzleti vállalkozás szempontjából az erre vonatkozó szabályozás. Új nemzetközi szabályokat kell létrehozni, amelyek egyszerűbb, egyértelműbb és következetesebb nemzetközi adórendszert hoznak létre. Nagyon fontos az, hogy a több multinacionális cégek megfelelően meg tudják fizetni az adót, egyértelmű szabályok között működhessenek, és semmilyen problémát nem jelent az számunkra, hogy üzleti információt adjunk át az adóhatóságoknak, hogyha ezt aztán ők nem hozzák nyilvánosságra. A McDonald's egyetért azzal, hogy át kell tekinteni a rendszert, azonban ezt koordinált formában kell tenni, nem pedig unilaterálisan, hiszen ez problémához vezet. Ez azt is jelenti, hogy megfelelő vitarendezésre van szükség, a kereskedelmi határokat le kell bontani, nem szabad újakat létrehozni megfelelő, egyértelmű jogszabályokra van szükség, jogbiztonságra az adózás területén, hiszen csak így növekedhet a cégünk, így fizethetjük meg a megfelelő adószintet ott, ahol az üzleti tevékenységünket végezzük, Európában és világszerte. Köszönöm. Köszönöm. Most Márt Loánának adom meg a szót, aki az AB InBev csoport részéről van itt most elnök úr, hölgyeim és uraim! Köszönöm a meghívást, hogy részt vehetek ezen a fontos ülésen, ahol a CCTTB-ből és a BEPS-ről van szó, és mostantól angolul beszélnék. Márta Lohan vagyok, és én vagyok az AB InBev-nél a globális vállalati ügyek felelőse. Ez azt jelenti, hogy európai és nemzetközi szakpolitikai kérdésekkel beleértve az adópolitikát én foglalkozok. Az InBev az üdvözli a TAX <clears throat> jelentésben közölt javaslatokat. Mi is úgy gondoljuk, hogy egy jobb vállalati adórendszerre van szükség Európában, és remélem, hogy ez a mai vita ehhez járul hozzá. Először is egy kis háttér információt adnék az AB InBevről. Az AB InBev a világ legnagyobb sörgyártó cége, Lővenben van a központunk Brüsszel mellett. A Stella Artois és a Lef olyan márkák, amelyek a belga sörfőző hagyományból eh, következnek, ez 700 évre tekint vissza. A globális eh, eh, központunk ugyanazon a helyen van, ahol a Stella artois először főzték. 55 millió eurót fektettünk be Lővenbe annak ellenére, annak érdekében, hogy a Stella több helyen megjelenhessen a világban. Néhány főbb számmal jellemezném a cégünket. 25 országban vagyunk jelen, ahol összesen 155 ezer embert foglalkoztatunk, tehát az egész világon a 2014-es bevételünk az összes piacról meghaladta 43 milliárd eurót. Azokban az országokban fizetünk adót, ahol működünk. 2014-ben 14,5 milliárd euró adót fizettünk a világon. Ebben benne van a 2,2 milliárd jövedelemadó, illetve nyereségadó is. Ezzel kapcsolatban az AB kötőjel inbev.eu honlapunkon több információt találnak meg. Most az adópolitikáról beszélnék. Először a CCCTB-ről, majd a BEPS-ről támogatjuk a konszolidált adóalapot, mert úgy gondoljuk, hogy három elven kell egy társasági adórendszernek alapoz, alapulnia. Az egyszerűség az első, tehát az administratív terhek csökkentése, ezek sajnos jelenleg még jelentősek Európában. Jogbiztonságra van szükség a cégek és az adóhatóságok számára egyaránt, és stabilitásra van szükség, hogy a cégek több évre, tehát hosszú távra tervezhessenek. Az a mi reményünk, hogy a CCTB meg tud ezeknek az elveknek felelni, és így a cégek többet fektetnének be Európában, munkahelyeket teremtenének és növelnék az EU gazdaság versenyképességét. Az AB InBev különösen üdvözli a TAX különbizottságnak azt a kérését, hogy megfelelő vitarendezési mechanizmusokat hozzunk létre kettős adóztatási ügyekben. Jelenleg ez 8 évbe telik egy ilyen vitarendezés, és ez, ennek a megváltoztatása a prioritás kell, hogy legyen világszinten működő cégként nekünk nem csak az EU-ban, hanem az egész világon egyszerű, átlátható, stabil adórendszerekre van szükségünk. A BEPS itt játszhat szerepet. A BEPS lehetővé teszi a rugalmasságot, annak konzekvens végrehajtása nem csak az EU-ban, hanem a világon máshol is fontos. Egyelő esélyeket kell teremteni Európában és a világ többi részén is. Ez a záloga az EU gazdaság további versenyképességének. Összességében úgy gondoljuk, hogy az Európai Parlament javítani tud a vállalati adó vagy társasági adó politikán. egyszerűsíti az adópolitikát, illetve az adórendszereket, csökkenti az administratív terheket, és meghozza azt a stabilitást, amely a hosszú távú beruházásokhoz szükséges. Reméljük, hogy a mai párbeszédünk hozzá tud járulni ehhez a célhoz, és eh, én is eh, várom a kérdéseket ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm. Most eh, akkor megadom a szót a kollégáknak. Először is Eszter de Lange kap szót az EPP részéről. I've heard... Köszönöm, elnök úr. Akár az előző panelben most is az összes vendégünk az egyértelműséget és a következetességet emelte ki, mint ezt várják el a politikusoktól. A Walt Disney és az Ernst Young egy olyan konstrukciót hoztak létre, amely 34 különböző lépést tartalmaz a nyereség átcsoportosítása érdekében, az adó kijátszás érdekében. Feltételezem, hogy ennek a célja az adózás, az adófizetés megkerülése volt, kérném, hogy tájékoztassanak bennünket erről. Másodszorban pedig letagadják-e azt, hogy Luxemburgban a Disneynek három vállalata, mindössze egy alkalmazottal kevesebb, mint egy százalék adót fizetett, 2,8 milliárd nyereségről 2009 és 2013 között. Azt hiszem, hogy ez volt a legproduktívabb alkalmazott, akivel valaha találkoztunk, de kérném, hogy pontosítsák ezt is. Azt állították, hogy ha az új ECD szabályokra térünk át, akkor az önök adói nem változnának, hiszen összhangban vannak a helyileg megfizetett adókkal. Nos, megnéztem, hogy hány lakosa van Luxemburgnak, 550 ezer, tehát 2,8 milliárd nyeresség azt jelenteni, hogy minden egyes luxemburgi alkalmazott luxemburgi lakos 5000 dollárra járul hozzá önökhöz, de nem hiszem, hogy erről van szó, nem hiszem, hogy nem, nem tudom, hogy ez a szám ez megfelel a valóságnak, ez az 5000 dollár. Idéznék az egyik filmükből, csak azért, mert valaki valami megtörtént, az nem jelenti azt, hogy ennek kellene megtörténnie, ez a hamupipőkéből származik. Azt hiszem, hogy ez egy bölcs tanulság mindannyiunk számára. Végezetül az adózási témák, ezek az önök üzleti modelljéhez hozzátartoznak, vagy úgy gondolják, hogy van-e az adózásnak egy etikai eleme is? 0,8 százalék effektív adókulcs Luxemburgban, hogyha az emberek kígyóznak Disneylandben, azért, hogy bejussanak oda, azt hiszem, hogy ez, ez etikus, e, nem tudom. A múlt fájdalmat okozhat, vagy, vagy elrohaltunk előle, vagy tanulhatunk belőle. Én ez utóbbit választanám, és ez az oroszlán királyból származik ez az idézet. Köszönöm. Thank you, Cindy Rella. Köszönjük a mopipőke. A szocialisták, demokraták részéről Emmanuel Morel következik. Yeah Monsieur le Président, on va quitter le, le roi lion, puisque moi je... Köszönöm. Én inkább a hoz fordulnék kérdéssel. Önök nagyon sok embert alkalmaznak Európában, és azt állítják, hogy nagyon sok adót fizetnek. Én két konkrét kérdést tennék fel önnek. Az első a cég struktúrának a megváltoztatására irányul 2008 és 2009 között Genfbe tették át a székhelyt, illetve a franchise rendszert Luxemburgba telepítették át, és az adórendszer 0,8%-ra adó, effektív adóráda 0,8%-ra csökkent a luxemburgi cégüknél. Nyilvánvaló, hogy megpróbálták kihasználni a lehető legjobb lehetőségeket. Ami pedig az én hazámat illeti, a cél az volt, hogy elkerüljék a magasabb adókat Franciaországban, Olaszországban és máshol is. Ez a változtatás nyilvánvalóan csak és kizárólag adóelkerülési célokat szolgált. A francia jog alapján gyakorlatilag önök visszaéltek az adózási joggal, ami elég problémás. Eh, az 5,8%-os eh, adóráta, eh, amely már eléggé, eléggé problémás. A ténylegesen befizetett ráta az 1,4% volt Luxemburgban. Az önök alkalmazottai, illetve az ő az ő gyakorlatilag az önök adóaptimizálása az önök alkalmazottainak is káros. Mert franchise cégeiket gyakorlatilag deficitessé teszik, amivel elkerülik az adófizetést, ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy a franchise, illetve a, az alkalmazottak is rosszul járnak. Vielen Dank, Herr Köszönöm szépen, elnök úr, németül fogok beszélni. Az én kérdésem szintén a McDonald's képviselőjének szól. A sajtó tájékoztatásából úgy tudjuk, hogy a McDonald's legalább 11 alvállalkozást működtet adóparadicsomokban, de feltételezhetően több ilyen vállalat is van, amelyeket nem akar és nem is kell, hogy megnevezzen a McDonald's. Azért én mégis felteszem a kérdést, igaz-e az, hogy ezen alvállalkozások amelyeket adóparadicsomnak minősített országokban működtetnek. Ezek száma több, mint 11, legalább 42 ilyen vállalatról tájékoztatott a sajtó, és szeretném tudni, hogy az ottani alvállalkozások milyen méretűek ezek, ugye franchise rendszerben működnek. A második kérdésem pedig Arról olvastunk, hogy a franchise vevők a különböző államokban ezen franchise díjakat gyakran egy franchise adónak vagy egy alvállalkozónak adják át ugyanebben az országban, és aztán ezt az 5 százalékos díjat egy alvállalkozásnak továbbítják, amely viszont már egy adóparadicsomban működik. Igaz-e ez? Igaz ez az állítás? És itt valóban egy teljes úgynevezett pass-through működik-e, és igazi az, hogy a helyi franchise vállalatok gyakorlatilag semmilyen szolgáltatást nem nyújtanak ezen rendszerben. Köszönöm. Merci Bernd. Köszönöm Bernd. Nils Tolvars kap szót az ALDE részéről. Köszönöm, elnök úr és valószínűleg nagyon unalmasan fogok fogalmazni, mint a önök nagyon unalmas beszédeket tartottak, ugyanis én etikáról fogok beszélni, valamint az ízlésről. Az ízléstelenség csúcsa volt az, amit az IKEA, az IKEA előadott. A, ők eredetileg ebédre hívtak volna meg bennünket, és nem akartak eljönni, és nyilvánvalóan svéd húsgolyókkal láttak volna, kedveskedtek volna nekünk. Ez volt a mélypontja a bizottságunk működésének. Önök folyamatosan azt mondták, hogy önök ugyanazt csinálják, mint mindenki más, tehát az összes többi multi. És igazság szerint ezt kaptam a saját fiaimtól is, amikor kimentek a szülői tiltás ellenére, és kimaradtak este. És nem gondolom, hogy ez egy nagyon érett reakció. Ugyanis az adózás célja a közjavak biztosítása, és amennyiben nem tudják, hogy mik azok a közjavak, akkor talán ráébredtek, hogy mik azok, most 13-án éjszaka, és 14-én hajnalban, amikor is egy bizonyos közjószágot, közjószággal visszajöttek Párizsban. A McDonald's tájékoztatására az egyik terrorista éppen az önök egyik franchise-a előtt robbantotta fel magát. Tehát meg kell tanulniuk, hogy ezek a közjavak, ezek fontosak és önök nem potyázhatnak a rendszerben, most pedig potyáznak. És gyakorlatilag ennyi. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Most eh, a vendégeknek adom meg a szót. Schuster úr kezdi. Ugyanabban a sorrendben megyünk majd, jó? Yes, thank you, Mr. Köszönöm, elnök úr. Nem tudom, hogy igazából a Philip Morrishoz címezték-e a kérdések nagy részét, talán egy kérdés volt azzal kapcsolatban, hogy az adók az üzleti modell részét képezik-e vagy sem. A mi vállalatunkban az adók igen, a vállalat részét képezik, de nem ezek viszik előbbre a vállalkozást. Hogyha egy adott országban beruházunk, akkor arra törekszünk, hogy ez a megfelelő legyen, nem csak fizetés, hanem jogi szempontok alapján is, munka jogi követelmények szempontjából megfelelő módon akarunk eljárni, és az adózás is ennek az egyenletnek a része, de nem ez, ami alapján meghozzuk az üzleti döntéseinket. Azt hiszem, hogy más kérdést nem címeztek hozzánk. Torvalds úr. Ön, önök bizonyára tudják, hogy nagyon sok rákot okoz a dohányzás, e, miközben a gyógyítás megint csak egy közjószág, és önök nem járulnak hozzá a gyógyításhoz költségért. Csak azt mondhatom, hogy 29,1% adókulcsot fizetünk, tehát azt hiszem, hogy ahol működünk, ott megfelelő mennyiségű adót fizetünk. Euh, Köszönöm szépen. Mácon úr következik. Köszönöm szépen. Visszatérve az ebéd meghívásra, nem voltak ott húsgolyók. Amit azonban nagyon fontosnak tartunk ezen üléssel kapcsolatban, hogy egy széleskörű vitát folytathatunk az adórendszerről, és ennek az átláthatóságáról a jövőben. Az eredeti meghívást illetően mi egyértelműen jeleztük, hogy nincsenek alvállalkozásaink, lányvállalataink az IKEA csoporton belül, és nem tartottuk relevánsnak éppen ezért, hogy eljöjjünk erre az ülésre emiatt, de egy szélesebb körű vitának örvendünk. Tehát ez volt az oka annak, hogy miért jöttünk el, és a parlamenti képviselőket meghívtuk egy ebéd ülésre, lehet, hogy ez egy egyszerű döntés volt, de hát mi ilyenek vagyunk az IKEA csoporton belül, ilyen egyszerűen járunk el. Köszönöm. Lenne még egy kérdésem Mászon úrhoz, mert Janheimer úr, ha jól ejtem a nevét, az önök csoportjának az elnöke, adott egy interjút a Le Monde-nak szeptember 30-án, ahol is azt mondta, hogy a jelenlegi adóoptimatizálós rendszerét nem kívánja megváltoztatni az öncsoportja, kivéve ha változik a törvény, és 19%-os adóterhet fizet a ö, profitja után, miközben ön 31%-ot említett. Fel tudná oldani ezt az ellentmondást? Yes, I, I can comment. Igen, kommentálhatom ezt nagyon szívesen. támogatjuk azt, ami a cselekvési tervben szerepel. Amit az imént elmondtam az adófizetése kapcsolatban, az, hogy gyakorlatilag 20%-os az effektív társasági jövedelmi adó, egyéb adókat is fizetünk, környezeti adókat és más adófajtákat, tehát hogyha ezeket összeadjuk, akkor gyakorlatilag 31% mértékű a nyerességhez mérve az adó terhünk. Nyilván, hogyha az áfát is, akkor ezek szerint, e-, ezek szerint ön hozzátette az összes adót, az áfát, meg mindent. Jó, oké. Okay. Jordan úrnak adom meg a szót. Jordan úrnak is címeznék egy kérdést, és megint csak idézek. Az idézet abból a dokumentumból származik, amit önök készítettek, és ez online megvan. Támogatjuk az olyan adópolitikát, amely lehetővé teszi a cégek számára, hogy egyenlő esélyek mellett működjenek a globális versenyben a nem amerikai bázisú cégekkel egyenlő esélyekkel, amelyek most jelenleg egy sor adókedvezményt élveznek az amerikai bejegyzésű cégekkel szemben. És igazándiból az érdekelne engem, hogy milyen adó előnyeket lát ön, eh, amelyeket azok a cégek élveznek, amelyek mondjuk nem Atlantában, Georgiában székelnek. Certainly, Mr. Chairman, thank you for the question. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, köszönöm a kérdést. Az, az egyenlő egységes játéktér, illetve a nem Egyesült Államokban, ö, Egyesült Államok beli cégek kérdése a globális adózás ügy keretében kerül meg tárgyalásra. Nagyon sok országban teritoriális, illetve kivételi rendszer működik. Példát mondanék. Ha azokba az országokba beruházunk, ahol működnek a cégek, és ezt a pénzt az Egyesült Államokba visszük vissza, miután az már adózott, tehát ez, ez azt jelenti, hogy további adót fizetnék. A Egyesült Államokban ez 25 százalék, ez rendkívül magas, és csak emelkedik. A rá nehezedő állami adók miatt. Ez azt jelenti, hogy nagyobb lenne az adómérték. Tehát, hogyha 25%-os adót fizetünk egy másik országban, amely megfelel az OECD átlagnak, és aztán ezt, ezeket vissza, ezt a pénzt visszavisszük, mondjuk 100 dollár bevételre visszahozzuk az Egyesült Államokba, akkor ez azt jelenti, hogy az Egyesült Államokban 10 dollárral több adót fizetnénk, 100 dollárra esve. Ez azt jelenti, hogy a 100 dollári profitból 65 dollárt tudnánk beruházni a tengeren túlon, míg mondjuk egy versenytársunk közvetlenül be tudja ezt ruházni, anélkül, hogy további adóterhek érnék. Tehát erre vonatkozik az egyenlő mozgástér, egyenlő játéktér. Ez, az, ez azt jelenti, hogy a versenytársakkal szemben hátrányos helyzetben vagyunk így. Ami pedig a vállalati szociális felelősséget illeti, az ALDE képviselője kérdezett erre, ahogyan az elnökünk gyakran mondja, úgy gondoljuk, hiszünk abban, hogy rendkívül fontos az arany háromszög megtartása, az üzlet, a kormány és a civil társadalom egysége, együttműködése. Ennek segítségével megtarthatjuk a szociális licenszünket arra, hogy működjünk azokban az országokban, ahol az üzleti tevékenységet folytatjuk. 20 olyan kezdeményezésünk van, amely például a nőknek segít Afrikában azért, hogy a családukat ellássák, illetve támogatni tudják valamint a munkaerőpiacra be tudjanak lépni, és ehhez megfelelő készségeik, képességeik legyenek. Hiszünk tehát a közjóban, illetve abban, hogy a kormányal, illetve a kormányokkal és a civil társadalommal együttműködjünk. Elnök, köszönöm szépen. Nézzük. Uh, Walt Disney mit mond majd hamupipőkének? Thank you. Uh, well, the question that... Köszönöm. Azt hiszem, hogy a kérdés hátterében nem megfelelő kutatások, illetve statisztika áll. 2009-ben egy átszervezés történt, és a nem Egyesült Államok beli műveleteinket megpróbáltuk konszolidálni. Ez azt jelenti, hogy az európai struktúrába ö, fektettük be a pénzünket. A jövedelem nagy része a holding cég jövedelmének nagy része osztalék volt, amelyet adózott profit után fizettünk meg, fizettünk ki, különböző országokban adózott. Ez, ez azt jelenti, elhangzott az, hogy alacsony volt az adó ráta, de ez nem igaz, hiszen hogyha ez a holding cég Németországban, Franciaországban, az Egyesült Királyságban, Ausztráliában vagy bárhol máshol lett volna, ugyanaz az adó kulcs lett volna rá érvényes a profit pedig adózott profit, méghozzá az adókulcs megfelel a helyi adókulcsoknak, és osztalékként fizették ki e, ezeket a pénzeket, amelyek e, adómentesek Luxemburgban, ami több országban ugyanígy működik. Ami pedig az egyéb műveleteket illeti, volt egy finanszírozási művelet, amelyet egy Egyesült Államok beli cégünk végzett. A tevékenységeket az Egyesült Államok beli cég végezte, és ez, ezért ott fizettek adót, tehát az Egyesült Államokban. Ennek eredményeképpen a profit is ott jön létre, ahol a tevékenység zajlik, ez pedig azt jelenti, hogy tulajdonképpen a jövedelem kis része vonatkozott csak Luxemburgra. A mai nappal kapcsolatban nagyon örülünk annak, hogy meghívtak, és ennek kapcsán egy-két gondolatot szeretnék hangsúlyozni. Az adószabályoknak megkívánunk felelni, ugyanakkor támogatunk minden olyan erőfeszítést, amely biztonságot, jogbiztonságot hoz és egyértelműséget az adózás területén. Bonyolult az adózási kérdés, de az biztos, hogy egyszerűsítésre és egyértelműségre van szükség, mint a kormány, mint pedig az üzleti oldal részéről. Hogy megvilágítsam a helyzetet, ami a finanszírozási tevékenységet illeti, az európai műveletek esetében nagyon kevés finanszírozás történt Luxemburgon keresztül, Minden megfelelt a megfelelő paramétereknek, amelyeket az adott kormányok határoztak meg. Gondolok itt az adósságokra, illetve, illetve a kamatokra. Ami pedig a jövőt illeti, Nagyon remélem, mindannyiunknak közös a célunk, a nagyobb egyértelműség, és biztonság az adóügyi kérdésekben. A szellemi tulajdonjog esetében az Egyesült Államokban fizetjük az adót nagy mértékben, több mint 90%-ban, és ahogy korábban is utaltam már erre, több mint 5 milliárd dollárnyi edót fizetünk legalábbis a legutóbbi fiskális évben 23%-os ráta mellett ennyi volt az adó. Üdvözöljük tehát azokat az intézkedéseket, amelyek egy igazságosabb adórendszert hoznának létre azon országokban, ahol az üzleti tevékenységünket folytatjuk, illetve olyan ö, helyzetet kell teremteni, amely a határon átnyúló kereskedelmet, illetve a helyi tevékenységeket támogatja. Ez nem válaszol arra a kérdésre, hogy mi az elsődleges célja az Ernst Jággal közösen kiagyalt konstrukciónak, amely ugye 34 lépésen keresztül optimizálta az adót. Mi volt az elsődleges célja? E, hallottam, hogy tiszta, tisztaságról, illetve átláthatóságról beszél. Nyilvánvalóan itt nem erről volt szó, mégis akkor miről? Aztán 5-6 eh, eh, független forrás erősítette meg a számokat. Melyik részét tagadja annak, hogy 2009 és 2013 között három luxemburgi leányvállalatuk volt. Igaz vagy nem? És egyetlen egy alkalmazottja volt ennek a háromnak együtt, és ennek a három cégnek a profitja elérte -e a 2,8 milliárd eurót? Nos, nyilvánvalóan nem érték el a 2,8 milliárd eurót. A luxemburgi tevékenységünk az adómentes, az egy adómentes osztalék, ugyanúgy, ahogy az Németországban vagy Franciaországban is lenne. Ami pedig ennek az entitásnak az alkalmazottjait illeti, az alkalmazottak nagy része az Amerikában van. Ez a financing entity-nek a, a munkavállalói, ezért is ott valljuk be ezt a jövedelmet, nem pedig Luxemburgban. Ez azért van, mert, vagy ezért van az, hogy nagyon kicsi adóalap van Luxemburgban az Ernst Young és a 34 lépéses adóoptimalizálás. Nos, elnézést, ha nem volt világos. Az a több lépcsős terv az azért született, hogy holding company struktúránk lehessen, ami lehetővé teszi, hogy Európába átcsoportosítsuk a pénzeinket. Ennek előnye az, hogy ha Amerikában lenne, akkor minden egyes alkalommal, amikor osztalékot fizetünk, 35%-os adót kellett volna fizetni Amerikába. Tehát ez a reziduális top-up adót próbáltuk ezzel semlegesíteni. Azért volt bonyolult és 34 lépcsős ez a struktúra, mert nagyon sok entitás transferjei tartalmazta ez a terv. És ez megfelelt annak a sok országnak is, ahol tevékenykedünk. Igazándiból bonyolult a struktúra, de egyszerű maga a terv. Très bien, je vous remercie. Alors, McDonald's. Köszönöm, McDonald's következik. Thank you. I had a number of questions and I'll attempt to answer. Köszönöm, kaptam kérdéseket és megpróbálok válaszolni rájuk. First, with respect to a structural change. Először is a e, strukturális változás Genfben és a franchise-olás Luxemburgban. Nos, a franchise az e, a McDonald's sikerének a kulcsa. Abban vagyunk szokatlanok, hogy nagyrészt franchise alapon működünk. 73%-a, tehát majdnem háromnegyede az éttermeinknek franchise étterem. Ez együttműködést jelent a franchise éttermek tulajdonosaival. Ők jogdíjat fizetnek, ezért kapják a bizniszrendszert, a dizájnt és egyéb olyan szellemi javakat, amelyeket ők megspórolnak. Nem nekik kell ezt létrehozniuk, használják a McDonald's brandet, ami hozzájárul a sikerükhöz. Ami pedig, kor, ami pedig vállalati struktúra szempontot illeti, a McDonald's birtokosa és tulajdonosa a Global Brandnek, a jogdíjakat a cégek is fizetik, illetve az éttermek, illetve a harmadik felek, és ezt megfelelő módon alakítjuk ki a, a jogdíjakat az OECD útmutatásainak megfelelően, és így alakul ki az, hogy milyen jogdíjat várunk el a franchise tulajdonosként a franchise cégeket üzemeltetőktől. Franciaországban és Olaszországban más kihívásokat más kihívásokkal szembesültünk az elmúlt években, és most akkor megpróbálom a számokat pontosan mondani. Egyébként ezek a kihívások elég nyilvánosak. 2010 és 2014 között Európában több mint ezer új éttermet nyitottunk, és 54 ezer munkahelyet teremtettünk. Nyilvánvalóan eltérnek a jogdíjak országonként, és nyilván a standardok hadmorizálása az egy sor szemponttól függ. Nem biztos, hogy megértettem a bérekre vonatkozó megjegyzést. Mi, mint munkáltató, 425 ezer embernek adunk versenyképes fizetést, és a fizetésen kívül jutalékokat is, és juttatásokat is adunk, például továbbképzéseket, illetve egyéb juttatásokat. Ami a 11 leányvállalat illeti, a magas szám az valós, az tényleges, de ha meggondolják, hogy 109 országban működünk, és hogy ott most egy McDonald's Corporation tulajdon van, vagy pedig egy franchise, nyilván amennyiben Thank you. How about the, excuse me, how about the pass-through of uh, franchise, um, um, franchise fees from... Akkor én most... Uh, uh, hogyan, hogyan vándorolnak a jogdíjak, a franchise díj a helyi cégtől az adóparadicsomba? A jogdíj az uh, a licenc tulajdonosnak fizetendő, ez lehet amerikai és nem amerikai cég, függe, attól függően, hogy eh, hova megy a pénz, ugye, mert nem, nem, nem ugyanaz a válasz. Ki tudja zárni annak a lehetőségét, hogy a franchise fizetések a franchisee-tól az anyavállalathoz, az egy második anyavállalaton keresztül mennek egy eh, adóparadicsomon belül. Attól függ, hogy ki, kapja meg a, ki kapta meg a licenszet. E, nyilvánvaló, hogy hova kerül a hova kerül a jogdíj, az azon múlik, hogy ki a licenc tulajdonos. Tehát amennyiben a licenc tehát birtokló leányvállalathoz kerül, akkor miért megy át egy másik leányvállalaton? Lehet ennek más oka is Egyébként valószínűleg vissza kell kérdeznem, de írásba válaszolok eh, a kérdésre. Az üzleti modell, a franchise modell az eh, egyértelmű, nyilvánvalóan eh, a fejlesztési jogokért fizetni kell, a kockázatba be kell szállni, akkor kap valaki lehetőséget arra, hogy beszedje a a jogdíjakat. Donnerai cette réponse par écrit et monsieur Köszönöm szépen, akkor írásban is várjuk majd a kérdést. Moller úr kapja meg a szót. Igen, a fizetések szintjére kérdeztem rá, nem kaptam választ, a McDonald'shoz fordulok több föderáció létezik, szakszervezeti föderáció vagy szövetség. Kérdés, nincsenek-e veszteségek a franchise rendszerben? a bérek miatt, vagy a béreknek köszönhetően? I disagree that we are creating losses through our structure. Our goal is to grow the business. Célunk az, hogy növekedjen az üzlet, illetve sikeresek legyünk minden országban. Je vous remercie, donc la réponse est non. Köszönöm, tehát akkor a válasz nem. Most pedig Malte még egy kérdést fogalmaznék meg a Dublin web felé. Hogyha az ember az újságokat olvassa, akkor a New York Times-ban október 20-án olvashattunk a belga miniszter nyilatkozatát, aki egy amerikai újságírónak adott választ, és azt mondta, hogy a belga rendszer munkahelyeket teremt, illetve vonz, megőrzi a versenyképességet, az éttermi hálózatban, tehát a amely nagy hagyományra tekint vissza. Ennek kapcsán kérdezem, hogy mi a konkrét eredmény, illetve következménye annak, hogy egy kalkulációs modellből előnyre tesznek szert. Ez olyan cégek, az olyan vállalkozások, mint az önöké. Thank you, Mr. Chairman. Let me try to... Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Először is de Lange és Morale úr kérdések, kérdéseire válaszolnék, aztán az önkérdésére elnök úr, hogyha megengedi. Az adókérdések integráns répét képezik az üzleti döntéshozatalnak természetesen. Adó okok miatt exkluzívan működünk-e bizonyos országokban? Nem. Na és akkor hadd magyarázzam el, hogy ez mit is jelent. A sör egy nagyon is helyi ö, hagyomány, ugye itt utaltak a belga hagyományra, természetesen világszerte értékesítünk, azonban helyi üzleti vállalkozás vagyunk, különböző márkákkal, brendekkel. Ez azt jelenti, hogy függünk a helyi piacoktól, ez, ez alapján hozunk beruházási döntéseket, így próbálunk profitot termelni. Ez az ilyen döntések közé tartozik a az, hogy a munkaerő milyen készségekkel rendelkezem, milyen az infrastruktúra, a konnektivitás és így tovább. Nagyon sok terület van. Az adó természetesen ennek egyike, de ez nem egy döntő tényező. És nem csak az állami adókulcsokra gondolok, nem csak ezek fontosak, hanem jó pár egyéb tényezőt is figyelembe kell venni, például arra vonó biztonság kérdése, hogy, hogy hogyan alkalmazzák az adószabályokat, hogyan lehet a vitákat rendezni, és így tovább. Ezekre már korábban kitértem. És ezzel vissza is térnék a CCCTB és a BEPS kérdésére. Ezek mindenképpen segítenek majd, a beruházási döntéseket támogatják, illetve hozzájárulnak ahhoz, hogy az európai piacon növekedést érjünk el, ugyanígy Európán kívül is. Ami pedig... Uh, uh, uh, a kockázati tőkére járó adókedvezményt illeti, ez nyitott bármilyen cég előtt Belgiumban, tehát a helyi pék, a sarki pék ugyanúgy kedvezményezett ennek, mint mi. Emögött egy olyan koncepció áll, amely amelyről már a bizottság is tárgyalt az ICI keretében, természetesen. Emögött az érvelés az, hogy a tőke által finanszírozott beruházásokat helyez, helyezzük előtérben, ne pedig az adósság által finanszírozott beruházásokat. És véleményünk szerint ez egy nagyon érdekes fogalom, illetve koncepció, erre lehet építeni adóügyi fellépést a bizottság részéről. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és most pedig áttérünk a második kérdéskörre. Először is még Miges úr kapja meg a szót az európai baloldal részéről kettő percben. Köszönöm szépen, megpróbálom gyorsan feltenni a kérdésemet. Először is egy konkrét kérdésem lenne az IKEA és a McDonald's képviselőjéhez, de természetesen ezt bárkire vonatkozhatjuk. Inkább a jövőre vonatkoznak kérdésem. Két példát említett, említhetünk, mert itt ugye az agresszív adótervezésről van szó, amikor olyan országokba irányítják át a hasznot, ahol gyakorlatilag nem fizetnek adót. Egy adott országba irányul, és nem használják ki egy adott országban a létesítményeket, és gyakorlatilag a nyerességet megpróbálják kivonni onnan. Tudjuk, hogy ez így van, ez gyakorlatilag a különböző értékeknek ellentmond. Azt szeretném tudni, hogy az Európai Unióban, az OECD-ben, vagy az ENSZ berkeiben a különböző kezdeményezések a fejlődés érdekében mit jelentenek a nagy vállalkozások, a multinacionális vállalkozások, hogyan viszonyulnak ehhez, mit várhatunk el a változások következtében tőlünk, milyen kötelezettséget hajlandóak vállalni, ahhoz képest, amit a múltban tettek. És egy konkrét kérdésem volna coca hoz Ez pedig azzal kapcsolatos, hogy nagyon konkrét aggályokat fejtettek ki a spanyol alkalmazottak a coca ban Természetesen ugye a Coca-Cola az agresszív adott tervezésben részt vesz, ezt alkalmazza, és vannak különböző átszervezési tevékenységek Nyugat-Európában. Szeretném tudni, hogy melyek azok az országok, amelyeket ez leginkább érinteni fog, és mi történik a spanyol területen található gyárakkal, illetve vállalatokkal. Köszönöm. Eva Zsoli alelnök kap a zöldek részéről szót. To facilitate the communication, I will ask my question. Angolul fogok válaszolni. Coca-Cola. The European market... A coca colahoz kérdeznék, az európai piac 10%-ot tesz ki, ugyanakkor hány százalék az adózás Európában? A görög Coca-Colától van információnk. 50-es években Aténban ezt a palackozó üzemet létrehozták. 2013 áprilisában a Coca-Cola Hellenic Bottling Company úgy döntött, hogy nem Aténba, hanem a londoni tőzsdére megy, és Aténból átvitte a székhelyét eh, a svájci Cug eh, kantonba. Önök ezt azután lépték meg, hogy a görög hatóságok a trojka nyomására megemelték Görögországban a vállalati adókat. A Görögországból Svájcba való áttétel 2014-ben több mint 30 milliós adó megtakarítást eredményezett az önök számára, e, és ráadásul a ténylegesen fizetett adót is újabban már Svájcban fizetik, nem pedig Görögországban. Tudjuk, hogy milyen sanyarú a helyzet Görögországban. E, a kérdésem az, hogy a Coca-Cola miért döntött úgy, hogy a görög tőkepartnerének a székhelyét átteszi Svájcba, Eh, hanem azért, hogy ezzel csökkentse az adófizetést, és ne ott fizessen adót, ahol a tényleges tevékenysége zajlik. Az IKEA-hoz intézett kérdésem eh, meg tudja magyarázni azokat a körülményeket, amelyek eh, között 2009-ben az IKEA adóhatározatot akart elérni Luxemburgban. Mi az effektív adókulcs, amit fizetnek Luxemburgban, és az Inter IKEA Finance svájci, holland antillák és ciprusi leányvállalatainak mi a, a státusza, és miért létesültek, ha csak nem azért, hogy egymás között finanszírozzanak. És Philip Morrishoz miért van öt cég ugyanarra címre bejelezve, bejegyezve Hollandiában, és meg tudja erősíteni, hogy ezek a, ez, az öt cég díjat fizet egy Svájcba bejegyzett cégnek. Miért? És aztán mindenkihez intézem a kérdést. Az önök tanácsadói díjait szeretném tudni, tehát a házon belül és a házon kívül mennyit fizetnek adóügyi tanácsadóknak. Ezt a kérdést egyébként feltettük az első panel összes résztvevőinek is, és nyilván feltesszük a másodiknak is. Bart per Kappel következik. Dominique. Ah, pardon. ENF. J'ai oublié Marco. Márkót elfelejtettem, bocsánat, Márkót elfelejtettem, elnézést kérek mind a kettőjüktől. Először Márkó kap szót. Presidente. Köszönöm, elnök úr. Két kérdést szeretnék intézni a McDonald'shez. Az aztán az IKEA-hoz, is lenne egy általános kérdésem is mindenkihez. Ami a McDonald's-et illeti, azt eh, állítja, hogy a jelentésben szereplő adatok nem felelnek meg teljesen a valóságnak. Kérdezem akkor, hogy eh, meg tudná nevezni, hogy mennyi az effektív eh, adókulcs, amelyet 2013-ban Luxemburgban alkalmaztak, csak hogy tisztálásuk ezt a kérdést. Az IKEA-hoz a következő volna a kérdésem. Tudná talán egy kicsit pontosabban reagálni arra, hogy milyen ellenőrzési struktúrájuk működik Európában, hiszen az eddig ismereteink alapján úgy tűnik, hogy az IKEA nem egy nyeresség megszerzésére irányuló vállalkozás Hollandiában, több mint 30 milliárdos vagyonnal rendelkezik, de pontosítaná-e azt, hogy pontosan ez milyen célt szolgál? És egy általános kérdésem is volna mindenkihez. A hibrid kölcsönöket és a vállalkozások közti kölcsönöket az anyavállalat, valamint a leányvállalat között mennyiben használja, használják fel az Európai Unióban, illetve ha használnak ilyen eszközöket, ezen pénzáramlások az anyavállalat és a leányvállalat között milyen adót fizetnek? Meg tudná erősíteni azt, hogy bizonyos országokban legalább fizetnek adót valahol. Alors cette fois, Barbara Kappel. Danke, Herr. Barbara Kappel, köszönöm, elnök úr. A vállalati képviselőket szeretném, szeretném felhívni a figyelmüket ezen téma fontosságára és említenék egy tanulmányt is, amit a parlament készítetett el, és amelyből kiderül, hogy évente az európai tagállamokban több mint 70 milliárd euró vész el társasági adó formájában, és kb. 90 milliárdokat, milliárdot is hozzá kell számítani még ehhez. Ez egy harmaddal több, mint az EU költségvetése. És számos jelentés is alátámasztja, ezt nem pusztán a mi bizottságunk. Az agresszív tervezés illetve az automatikus információ csere is témája a jelentésnek. Most azonban itt azt hallom, hogy messze egyet egyetértenek ezzel, örvendenek annak, hogy egy egységes adó alapja jön létre Európában. Mi a parlament azonban az adókulcsok tekintetében rugalmasak vagyunk. A társasági adónál ugyanis mi történik a versennyel. A versenyt pedig nagyon fontosnak tartjuk Európában. Többi-kevésbé mindenki pozitívan viszonyult a BEPS kezdeményezéshez, illetve ennek alkalmazásához. Itt a parlamentben is fontos kérdés ez, ami összekapcsolódik a képességhez. Az összes vállalati képviselőtől kérdezném, hogy vannak-e olyan leányvállalataink vagy alvállalkozásaik adóparadicsomokban, például McDonald's-től hallhattuk, hogy igen, és a jelenlegi fejlemények fényében és azok alapján, amit itt megvitattunk a szakbizottságban, olyan vállalatok, amelyek működtetnek lányvállalatokat adóparadicsomokban, nem jogosultak a támogatás az Európai Unió által a közbeszerzési pályázatokon, nem vehetnek részt. Hat ez esetleg arra, hogy a továbbiakban milyen politikát alkalmaznak az a, a leányvállalataikkal kapcsolatban alkalmaznak-e különböző adókedvezményeket. És talán még azt is meg tudnák mondani, az önök szempontjából, hogyha egy ilyen fair tax labelt hozunk létre, ez a versenyképesség szempontjából pozitív-e? És az országonként jelentéstételhez hogyan viszonyulnak? Merci, madame. Donc, euh, Köszönöm. Akkor megadom a szót a válaszra. Először Schuster úrnak. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. A Philip Morris kapcsán kaptam kérdést az öt entitásra vonatkozóan Hollandiában. Ez valóban így van, ez ebből az egyik alvó entitás. Ezen kívül van egy gyárunk, értékesítési egységünk, valamint két holding egységünk is, összesen tehát öt, hogy fizetünk-e díjakat Svájcnak. Igazgatási szolgáltatást kaptunk Svájctól bizonyos egységek esetében, hiszen onnan irányítják ezeket és ezért úgynevezett management díjat fizetnek Svájcnak. A második kérdés a tanácsadói díjakra vonatkozott. Nos, nagyon nehéz erre pontosan választ adni, hiszen természetesen fizetünk a tanácsadóknak, de nagyon sok a leányvállalatunk is van, akik helyi szinten tárgyalnak tanácsadókkal, a helyi szintű díjak például az adó visszatérítésekkel kapcsolatosak többek között, itt igazából a tevékenységeink jóváhagyására, illetve igazolására szolgáljuk ezeket, használjuk ezeket a szolgáltatásokat. Összesen a tanácsadóknak kb. 2-2,5 milliárd dollárt fizetünk, millió dollárt fizetünk, ami a lányváltókat illeti, csak becslést mondhatnék, ezt, ezt nem szívesen teszem. Ezek inkább megfelelési kérdések, nem pedig tanácsadói kérdések. Cégek közti hitelezések témájában néha vannak olyan cégek, amelyeknek nincsenek forrásaik, pénzforrásaik, és vannak olyanok, amelyek pedig bővelkednek ebben, és ezért piaci feltételekre, tehát a Liborra a, alapulnak ezek a tevékenységek. Kamat. Így ez egy gazdagabb egységnél jelenik meg, egy gazdagabb, gazdagabb entitásnál, akár Franciaországban vagy Németországban. A finanszírozási cég, a köztes cég nagyon szűk margóval dolgozik, mint egy 1,8-addal vagy 16 százalékkal. Tehát ez egy úgynevezett belső bankként működik, és az említett margók megfelelnek a bankok margóinak. Itt ezeket ugye alá kell támasztanunk érvekkel, hogyha adóaudit alá esünk, a komparatív tanulmányok esetében meg kell győződnünk arról, hogy ezek a margók helyesek, helyesen ö, kerültek kiszámításra. Aztán, ami a 70 milliárdos veszteséget illeti a profitált helyezés miatt, Nos, elég nehéz meghatározni, hogy mi is a helyes összeg, 70 milliárd, 40 milliárd, vagy még több. Azt hiszem, hogy a szakbizottság által tárgyalt kezdeményezések célja az, hogy valóban a termelés az a gazdasági tevékenység helyén, helyszínén fizessék meg az adót. Itt ö, ö, szerződéses struktúrák miatt kerülnek ki ezek az összegek, ezért történik profitált helyezés. Nagyon nehéz pontosan meghatározni, hogy mi a pontos összeg. Ami az adóversenyt illeti, nos, azt hiszem, hogy vannak ösztönzők, egy alacsony adórátás állam esetében, még hogyha a CCTB-re gondolunk, akkor is nagyon fontosnak tartom, hogy egy egységes Európai Unió kulcsal dolgozzunk, hiszen így a különböző bevételeket allokáljuk a különböző országok között. Tehát, hogyha az ember döntést akar hozni arra vonatkozóan, hogy hol állítson fel egy gyárat, hogyha nem ugyanazzal az adókulcsal dolgoznak, a különböző tagállamok, akkor természetesen ez a gyár ott jön létre, ahol alacsonyabb az adó kulcs, az adó ráta. És végül, ami a igazságos adófizető címkét illeti, igen, azt hiszem, hogy támogatnánk egy ilyen címkét, vagy egy ilyen bélyeget. Kérdés az, hogy ki dönt erről, mik a követelmények, hogy nyitott és átlátható-e ez a folyamat, ki kapja meg ezt a címkét, és ki nem. Hogyha ez megfelel működik, akkor teljes szívvel mellé állnánk. Köszönöm szépen. Euh, Lehet, hogy Zsoli asszonynak van még egy kiegészítő kérdése. El tudná küldeni nekünk írásban azt, hogy a pénzügyi tanácsadók összesen mennyi pénzt kapnak? Írásba küldje el, legyen szíves. Vácel úr, IKEA. Thank you. <coughs> Thank you. I just want to clarify. Köszönöm. Csak tisztázni szeretnék valamit, mert az inter IKEA csoportra vonatkozik a kérdések egy része, ami egy külön csoport, az IKEA kívüli csoport. A, az IKEA koncept örökköi valóságát szerette volna elérni a, az IKEA tulajdonos, ezért is egy alapítványra bízta ezt. Tehát ez nem az IKEA Grouphoz tartozik. Tehát ami pedig az adótervezést vagy egzotikus szigeteket illeti, mi nem csinálunk ilyesmit. 1,5 milliárd euró adót fizetünk évente Eh, Zsoli asszony kérdésére. Nekünk nincsenek ilyen cégeink. Az Inter IKEA csoportnál vannak azok a cégek. Nekem arról nincsen információm. Az én információm alapján eh, ez nem igaz, mert eh, az, az Inter IKEA Group elnöke Matthias Kamprad, ami nyilvánvalóan nem véletlen egybeesés. Jonas Kamprad pedig az Inga Holding BV-nek az igazgatója, ami a legmagasabb szintű holding cége az IKEA grupon belül, Matthias és Jonas pedig egy harmadik vállalati csoport, szintén Kamprad tulajdonos csoport felügyelőbizottságának a, a tagjai. Tehát ő most igen azt mondja, hogy e, ezt ő nem tud, ő nem tud válaszolni, illetve nem az ön dolga ez. Szerintem igen, a többi kérdésre pedig még nem válaszolt. Az Icon Group az egy magáncég, amit a család tulajdonol. Ami Matthias Kampantot illeti, ő valóban a felügyelőbizottság tagja, és Jonas Kamprad is de számunkra ez eh, különböző csoportok, külön eh, ellenőrzés, és nincs közös igazgatás. Az a csoportról nekem nincsenek információim, de van egy nagyon jó honlap, ahol megtalálja ezeket az információkat. De ahogy már említettem, egzotikus szigeteket nem használunk, mi követjük eh, a törvényeket és a szabályokat, és ott fizetünk adót, ahol a műveletek ténylegesen megtörténnek. Hollandiában említették, hogy ott nem fizetünk adót, de fizetünk, 3000 alkalmazottunk van, és a 25%-os adót fizetjük meg. Ott van egy menedzsment cégünk Leidenben, ami ráadásul globális menedzsment cég, tehát valójában Hollandiában igen aktívak vagyunk, és ott fizetjük az adót is ezen tevékenység után. Ami a tanácsadói díjakat illeti, mi a tanácsadóinkat arra kérjük, hogy a törvényeket tartsák be. Több mint 40 országban vagyunk jelen, és éppen ezért szükségünk van adótanácsadókra, de alapvetően ezt a szabályok betartása miatt alkalmazzuk ezeket a tanácsadókat. Ami a cégen belüli finanszírozást illeti, vannak olyan cégek, ahol nagyon magas a tőke, aránya, például hosszú távú befektetésnél. Most éppen Indiába próbálunk terjeszkedni, és a tevékenységünket az gyakorlatilag tőkéből finanszírozzuk. Ez egy hosszú távú befektetés. Emellett van cégen belüli finanszírozás és kamatok, ezek benchmarkon és piaci alapon vannak megszabva ezek a kamatok, a bankokat figyeljük, és a bankkamatokat figyeljük, és nagyon szigorú útmutatás van érvényben ezekkel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy ezeket a kérdéseket kaptuk meg. Az, az IKEA-ra vonatkozó egyes kérdések az IKEA grupra nem vonatkoztathatóak, mert az Inter IKEA az egy teljesen más csoport, és talán ez a, ezen a félreértésen alapultak a kérdések egy része. Köszönöm. Akkor most a Coca-Cola következik, Jordan úr. Questions. <clears throat> The, uh, the first question... Az első kérdés egy görög palackozóra vonatkozott, HHCCB, amelynek 23%-a van a birtokunkban, és ez Svájcba helyezte át a központját, székhelyét. A CCH Görögországban kezdte működését, és továbbra is jelentős, mai napig is Görögországban. Ugyanakkor több országban terjeszkedett az Európai Unióban, és azon túl is. A székhely áthelyezése Görögországból Svájcba egybeesett azzal, hogy a londoni tőzsdén is jegyezni kezdték eh, ezt a vállalatot, és a FUCI 100 eh, részévé vált. A londoni tőzsdén jegyzik a vállalatot, és ezáltal lehetővé vált számára, hogy további tőkéhez férjen hozzá, valamint eh, további likviditáshoz. Továbbra is jegyzik Görögországban. Ez nem változott, tehát a vállalkozás továbbra is kötődik Görögországhoz, az igazság az, hogy a közelmúltban be is, jelez, be is jelentette, hogy egy 24 milliárdos beruházást tervez Görögországban, tehát nagyon is jelentős Görögországban a jelenléte, és palackozó üzemeket fenntart továbbra is Görögországban. Ami a második kérdésüket illeti, a Coca-Cola európai partnereire vonatkozóan a közelmúltban jelentettek be egy ügyletet, amelynek tárgya, amelynek tárgya lesz a fúzió, az a spanyol, ibériai palackozó és a német palackozó között. Ez utóbbi az Európai Unió több országában jelen van. Ezen fúzió oka az, hogy mindegyik vállalat mindegyik vállalat különböző erős oldalakkal bír, és ezeket próbáljuk egységesíteni. A spanyolországi vagy ibériai félszigeti palackozó nagy szakértelmet halmozott fel a, az étkeztetés, valamint az idegenforgalom terén a német vállalkozásnak pedig mások az erős oldalai, és egy nagyon erős gazdasági jelenléte van Görög Németországban. Több országban működik tehát az Európai Unióban, és komoly szakértelmet gyűjtött össze arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet az Európai Unió országain átívelő tevékenységet folytatni. Ez húzódik tehát meg a fúzió hátterében. A legjobb gyakorlatokat próbáljuk összekapcsolni, és egy még erősebb palackozót létrehozni az Európai Unióban. Volt egy másik kérdés is amely a globális bevétel 10%-ára vonatkozott, hogy ez az Európai Unióban termelődik, ez pontatlan adat. A 2014-es éves jelentésünk alapján azt hiszem, hogy ami lényeges, amit szem előtt kell tartanunk, amikor az üzleti forgalmat, illetve a befizetett adók mértékét figyeljük, hogy ez a különböző vállalatok tevékenységétől függ, a Coca-Cola pedig jelentős marketing tevékenységet is folytat, ehhez komoly költségek is kapcsolódnak, ez messze menő. Ez gyakorlatilag a költségeink 20%-át teszi ki, tehát tényleg nem csak az üzleti forgalmat kell figyelembe vennünk, hanem az megadóztatható nyereséget is. Hogyha pusztán az üzleti forgalomra, illetve a megfizetett adókra összpontosítunk, akkor ez félrevezethet. Ezért úgy gondolom, hogy egy normális marzsot kell alkalmaznunk, és akkor láthatják, hogy az általunk megfizetett adók igenis összhangban vannak az OECD-ben szokványos adókulcsal, már ami a palackozó tevékenységeket illeti. Egy további kérdés vonatkozott a tanácsadókra. Természetesen alkalmazunk tanácsadókat, hiszen több mint 200 országban értékesítjük a termékeinket, és bizonyos esetekben nagyon bonyolultak az adószabályok, tehát az adó tanácsadók, az adó szakértők segítenek bennünket, hogy eligazodjunk. Gyakran hozzájuk kell folyamodnunk, tanácsadás véget, de nem megyünk bele bizonyos megállapodásokba. Azt hiszem, hogy az előző panel során már kifejtettük némileg azt, hogy tulajdonképpen miért gondoljuk azt, hogy ez nem a legjobb gyakorlat. Támogatjuk a CCTB kezdeményezés elveit, vannak nagyon komoly nehézségek, például az alapharmonizációval kapcsolatban a gyakorlatban, és ahogy önök is elismerték, egy nagyon jól átgondolt jelentésben, még arra is szükség lehet, hogy különböző tényezőket vegyünk figyelembe, különböző üzleti szegmensekre vonatkozóan, ami a gyakorlatban nagyon nehezen kivitelezhető lesz. Ami a transfer árképzést illeti, a transfer árképzési megállapodásokat a nem EU-s tagállamokkal, Yes, I have one follow-up question. Yes. Do Coca-Cola... Egy további kérdésem. Coca-Cola úgy gondolja-e, hogy cugba kell vinni a székhelyet azért, hogy a londoni tőzsdén jegyezhessék a céget? Eh, nem tudom eh, igazándiból megválaszolni ezt a kérdést, mert ez a Coca-Cola hellenikre tartozik. De a Coca-Cola ezt mondja. Azért eh, hozták ezt a döntést, ami megfosztja 30 millió dollártól Törökorsz Görögországot. E kérdésem ez, tehát ezért hozták ezt a döntést? Az, én úgy tudom, hogy a svájci ö, székhely az a tőkepiacokhoz való jobb hozzáférést biztosítja, mert a, az amerikai tőkepiac az kevésbé értékes, mint cukba menni. Ön azt akarja, hogy azt higgyük, hogy cukból jobban hozzá lehet férni a tőkepiacokhoz? Coca-Cola-nak cukban kell lennie ahhoz, hogy a tőkepiachoz hozzáférjen? Kérdezi újra Éva Zsoli asszony. Na mindegy, az elnök. Áttérünk a Walt Disney válaszaira, mondja az elnök. A tanácsadói díjakról beszélnék először. Ezt az információt majd át fogjuk adni. A, az adóköltségeink azok az adószabályoknak való megfelelés költségei nagy részt. És itt igazándiból azért merülnek fel ezek a költségek, mert nagyon sok országban működünk, amelyeknek az adószabályait nem ismerjük, és ezt a szakértelmet így kell beszereznünk, de természetesen szívesen megadjuk majd ezt a konkrét információt. Ami a vállalatcsoporton belüli kölcsönöket illeti hibrid eszközökről nem tudok a mi cégcsoportunkon belül. A CCTB, illetve a BEPS egyébként is le fogják zárni ezeket a csatornákat, ami mindenképpen egy jelentős javulás lesz. Ami pedig a jó adózó címkét illeti, Elsőre jól hangzik, ugyanakkor amikor valami ilyesmit bevezetnek, akkor oda kell figyelni arra, hogy a kritériumok objektívek és közérthetőek legyenek. Azt gondolom, hogy a fogyasztók adott esetben nagy értéket tulajdonítanak ezeknek a címkéknek. Most pedig megadom a szót Jéz asszonynak a McDonald's nevében to try to address the questions that were either... Akkor a McDonald'snak feltett kérdésekre próbálok válaszolni. Eh, agresszív adóelkerülésre vonatkozott az első kérdés. Újra megerősítem, a McDonald's komoly társasági adót fizet a franchise-ba vevők, és a maga a cég is 31-33 eh, százalék az effektív adó kulcsunk, és Európában pedig 27% körüli volt. Egyébként itt Európában az éttermeink háromnegyede franchise. Mi követjük a törvényeket, ami az adótervezést illeti a McDonald'son belül, az nem egy külön üzlet. Az üzleti céloknak van alárendelve, tehát hogyha valami fajta átszervezés van, akkor tőlünk is megkérdezik ugyan, de nem, nem mi adjuk az ötleteket. A változások azok egyértelműek és konzekvensek kell, hogy legyenek. Ami a tanácsadói díjakat illeti, mint ahogy a panelen, panelben megjelent többi cégnek is, egyes helyeken kevés az alkalmazottunk, ezért külső tanácsadókat kell eh, figyelembe vennünk, illetve alkalmaznunk, eh, de tudnunk kéne, hogy eh, kiknek a, kiknek a a díjazását szeretnének tudni, mert egyébként össze tudjuk szedni az adatokat, mert vannak a szabálybetartásnak költségei házon belül és házon kívül. Ezt egyébként jó helyen elköltött pénznek tekintjük, Nekünk nincsenek eh, társasági adó projektjeink, eh, amelyeknek eh, a célja az adó megtakarítás. Vannak olyan lehetőségek, például Amerikában, hogy tárgyalással tudjuk csökkenteni a, az ingatlan tulajdon sújtó adót, ezt meg szoktuk tenni, de ez nem egy jelentős tétel. Ami a McDonald's luxemburgi jelenlétét illeti. Nos, én arra céloztam, hogy az egyik jelentésben van egy spekulatív tétel, amely a, azt mondja, hogy a forgalom és nem a profit alapján kalkulálnak. A, a franchise-ba adó az üzleti értéket jelent, és a jogdíjért cserébe tényleges szolgáltatásokat nyújt és fejleszti a brandet. Használunk egyébként cégcsoporton belüli hitelezési technikákat. Az ilyen hiteleknek a kamata az pénzügyi, az piaci kamat. hibrid eszközök nem játszanak jelentős szerepet a finanszírozásban, ugyanakkor a jövőben nézve Eh, amikor mi átláthatóságot és világosságot szeretnénk, azt azért szeretnénk, mert eh, azt szeretnénk, a könnyebben betarthatóak lennének a szabályok. Ezt tesszük most is, és eh, ezt szeretnénk a jövőben is tisztességes versenyt, egyenlő feltételeket, amelyek között a McDonald's és kisebb cégek is virágozhatnak. ami az éves tanulmányt. Büszke vagyok arra, hogy ilyen sok adót fizetünk. Jó adózó címke. Első hangzásra jól hangzik, de ki dönti el, hogy ki kapja meg. Ugyanis az, hogy valaki mennyi adót fizet, az azon is múlik, hogy hol működik. Hogyha egy európai adókulcs van, akkor ez könnyebb lenne, de hogyha az egyes tagállamok között továbbra is van adóverseny, akkor nehéz megmondani, hogy mi az a tisztességes adózás. Én nem ellenzem tehát ezt eh, a címkét, de oda kell figyelni annak a bevezetési körülményeire. Köszönöm. A söriparnak van valami hozzáfűzni való? Igen, a CCCTB-re vonatkozó kérdésre valóban szeretnék válaszolni. De valóban egyszerűsítenék az életünket, a transfer átképzést kerülne megoldani. Ez azt jelenti, hogy kiszámíthatóbb lenne az adórendszer az Európai Unióban. A CCCB-nek a konszolidációs részét, ha elhalasztjuk, ahogyan ezt a bizottság fontolóra vette, akkor ennek megvan az a kockázata, hogy ebben a fázisban a kettős adózásra kerülne sor, ez pedig joghézag. A második megjegyzésem, hogyha a CCCTV elnök ez mit jelent? Hogy inkább azt javasolják, hogy azonnal a konszolidációra térjünk át? Válasz, igen. A második megjegyzésem, és ezzel az Európai Uniós er- Európai Unió versenyképességéről szóló vitára utalnék vissza, hogyha a CCCTB kapcsán növeljük az effektív adókulcsot, és ez magasabb lesz, a, mint azon piacok, ahol versenyezünk a beruházásokért, akkor ez negatív hatást fog kifejteni, szerintem ezt mindenképpen észben kell tartani. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót az utolsó kör kérdezésre a néppárt részéről először. Köszönöm szépen. Hollandul fogok beszélni. Egy kis időre azért volt szükségük, de örülök, hogy végül itt köszönhetjük Önöket az Európai Parlamentben. Éppen itt az ideje annak, hogy eljöttek, és nagyon örülök annak, hogy itt vannak. A LuxLeaks kapcsán végzett munkánk itt bebizonyítja, hogy a multinacionális vállalatok kivétel nélkül kiválasztatják a megfelelő konstrukciót, hogy gyakorlatilag alig fizessenek adót a kormányzatoknak, és a multinacionális szinten alkalmazott üzleti modell szerint ez a túléléshez kell, ugyanakkor azt is megállapíthatjuk, hogy ezek a struktúrák egyre gyakrabban alkalmaz, kerülnek alkalmazásra, és az osztalékok is emelkednek, ami szintén fontos, és az is látszik, hogy a multinacionális vállalatok természetesen a részvényesektől is függnek. Gondolok például olyan vállalatokra, amelyek 55 milliárd eurót fizettek egy sörfőző megszerzéséért, most pedig azt láthatjuk, hogy az egész ágazatban átszervezés vette kezdetét. Ebből is látszik, hogy nincsenek mindenkire vonatkoztatható közös szabályok. Ha azonban lennének mindenkire érvényes közös szabályok, akkor talán nem lennének ilyen nehézségek sem. Minek kell bekövetkeznie ahhoz, hogy mindenkire vonatkozzanak ezek a szabályok? A CCCTB lesz az egyetlen megoldás, és azt is szeretném tudni, hogy milyen adókulcs alapján gondolják azt, hogy az méltányos lenne, és hogyha meg lehetne állapítani egy ilyen adókulcsot, akkor támogatnák-e azt, hogy legyen egy magas adókulcs, és milyen legyen ennek a mértéke? Ole Ludvigson, pour SMT. Thank you. I have a couple of questions for Mr. Volna néhány kérdésem Metzon úrhoz az IKEA képviselőjéhez. Nem csak az IKEA csoportra utalok, hanem az IKEA-ra vannak összességében. Ami az adókat illeti, hosszú időn keresztül önöket tartották számon, mint a legagresszívabban terve, a legagresszívebb adótervezést alkalmazó céget különböző lichtensteini alapítványokra, hollandiai alapítványokra épülnek, valamint egy luxemburgi holding vállalatra. Az IKEA Holding SA vállalat, de van-e más célja ennek az adó, ennek a holding vállalatnak, mint hogy csökkentsék a megfizetett adók mértékét? Hogyha a luxemburgi hatóságok nem ajánlottak volna egy ilyen kedvező megállapodást, akkor ugyanígy választ, kiválasztották volna ezt a modellt. Ott volt ugye a LuxLeaks, a bizottság megpróbálta visszaszorítani az állami adókat, a fogyasztók is az adómanőverezéssel szemben tiltakozni kezdtek. Bizonyos politikai intézkedések megszülettek nemzetközi és európai szinten is, de milyen következtetéseket tudnak levonni ezen fejleményekből? Tervezik-e azt, hogy az adó tervezésüket kevésbé agresszíven alakítják? Jelezte, hogy nem foglalkoznak azzal, hogy a világ hogyan reagál, mert nem fognak ezen változtatni, de ez valóban a helyes, ezzel valóban a helyes megközelítés. Ez volna a kérdésem. Alors nous revenons au groupe. Köszönöm. Ludek Niedermayer következik a néppárt részéről. Köszönöm szépen. Két technikai kérdéssel fordulok a cégekhez. Az első egy kicsit politikai jellegű. Nem tudom, hogy az önök cégei egyértelműen hogyha vitát rendeznek a CCCTB-ről, akkor egyértelműen ki tudják azt mondani, hogy támogatják, vagy inkább azt mondanánk, hogy hát egyrészt, illetve másrészt, vagy a másik oldalról. Második kérdésem. A CCCTB preferálják-e, vagy csak a CCTB-t? A második pedig a CBCR-re vonatkozik, CBCR-re vonatkozik. Az ország, országról, országjelentések az egyik fontos vita tárgyát képezik. Nem tudjuk, hogy ezeket, az, a vita tárgyát képezi az, hogy ezeket csak a ható, adóhatóságok lássák, vagy pedig nyilvánosak legyenek. Véleményem szerint, hogyha ezeket közé tesszük, akkor bizonyos kockázattal járna ez a lépés, hiszen bizonyos információk napvilágra kerülnének, amelyek nem kerülnének napvilágra a versenytársak esetében. Önök szerint melyik információ az, amely leginkább üzletérzékeny, hogy így fogalmazzak? Elnök, köszönöm szépen. Péter Zéman következik a szocialisták. Ja, vielen Dank. Köszönöm, elnök úr. Először is volna egy kérdésem, amely az összes itt levő vállalkozás képviselőjéhez szól. Biztos vagyok mm, abban, hogy hallották, hogy az Európai Bizottság júniusban az adóoázisokról, az adóparadicsomokról közzétett egy közleményt. Megvizsgálták-e, hogy az ott említett országok között működtetnek-e vállalkozásokat, és ha igen, akkor azt szeretném tudni, hogy milyen üzleti tevékenységet folytatnak ott, milyen mértékben, és hány alkalmazottjuk van ezen országokban. Az Anheuser-Busch képviselőjéhez volna egy kérdésem. Azt olvastam a sajtóban, hogy állítólag 2014-ben Belgiumban 1,5 milliárd nyereséget jelentettek be, ezután azonban mindössze 1% adót fizettek, ami többek között az úgynevezett excess profit rulingra vezethető vissza, ennek köszönhető. Ez el, el, ezt lehetetlenné, lehetővé teszi az adómentességet egy vállalaton belül. Örülnék annak, hogyha ezt ki tudnák fejteni, hogyan került sor erre az adott csökkentésre, mert az igazság az, hogy nem tudok egyetlen vállalkozásról sem, ahol ilyen mértékben szerzett nyereségek pusztán a hatásoknak köszönhetően jött, jöttek volna létre, és hogyha nem 99% hanem 40-50-60% lenne, akkor is örülnék neki, hogyha el tudnák magyarázni, mert az igazság az, hogy nekem ez elég értetetlennek tűnik. Köszönöm. Merci beaucoup. Alors, je vais donner... Köszönöm. Akkor megadom a szót a meghívottainknak. Most az ellenkező sorrendben Először is a Neuser Push Invevnek adom meg a szót. Thank you for the, the... Köszönöm szépen a kérdéseket. Sorra venném őket. Fennekender úr kérdésére válaszolva, szeretném hangsúlyozni, mennyire fontosnak tartjuk választott bírósági rendszert, a vitarendezési rendszer megfelelő kialakítását, szerintünk ez prioritás. Niedermayer kérdésére a CCCTB vagy CCTB, nos, ahogy egyértelműen mondtam, a három cél nagyon fontos számunkra, de részletesebben szeretnék kitérni az ország jelentésekre. Valóban nagyobb átláthatóságra van szükség. Ennek kapcsán ezt üdvözölnénk, ezt támogatnánk. Azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon fontos eszköz, és az adóhatóságok jobban megértenék a multinacionális cégek adóalapját. Nem támogatjuk a országjelentések közértételét csak a saját cégem nevében szólhatok, illetve a saját szektorunk, a saját ágazatunk nevében, de valóban aggályunkat fejeznénk ki, amiatt, hogy az országjelentésekben megkövetelt információ összevetve más nyilvános információkkal valóban nagyon érzékeny információkat hozza napvilágra. Ez azt jelenti, hogy ha ez valóban nyilvánosságra kerülne, akkor szerintünk a versenyképességünket ez alásná, legalábbis a mi ágazatunkban. Ezen kívül azt is hangsúlyozni kívánom, hogy az információ megosztásának módja, tehát a adóhatóságok közötti információ megosztás módja fontos, hogy biztosítékokkal legyen ellátva. Nagyon fontos, hogy ezek ne szivárogjanak ki, illetve ne legyenek, ne kerüljenek nyilvánosságra. Címen úr, ami az adóparadicsomokat illeti először is nagyon egyszerű politikánk van, A, nyitva hagynám az adóparadicsom definícióját. Vannak olyan... Igen, igen, igen, Tudom, hogy az Európai Bizottságnak megvan a maga definíciója, de másoknak meg más a definíciójuk, tehát jobb lenne, hogyha biztonság, hogyha nagyobb definíció biztonsággal számolhatnánk, tehát egyértelműbb lenne a definíció. Az adót ott fizetjük meg, ahol a profit megjelenik, vannak egységeink bizonyos országokban, amelyek esetleg adóparadicsomnak nyilvánulnak. Ennek két oka van, az egyik a történelmi gyökerek, hiszen vannak olyan szerzett cégeink, amelyek egységekkel entitásokkal rendelkeztek adóparadicsomban, ezeknek már nincs feltétlenül céljuk, és semmiképpen nincsen adó céljuk de nem mindig könnyű ezekből kilépni, ezt próbáljuk, de nem mindig könnyű megtenni, hiszen néha nagyon is jelentős jogi és adminisztratív akadályokba ütközünk. Aztán van még egy oka annak, hogy jelen vagyunk bizonyos olyan országokban, amelyek adóparadicsomnak nyilvánulnak. Néha egyszerűen azért vagyunk ott, mert sört értékesít. Valóban, de az első konstellációban mit tesznek még, és milyen pénzek folynak ezen keresztül, nem azért, mert az emberek olyan szívesen isznak sört, hanem pénzügyi okokból kifolyólag. Yeah, these, so these entities no longer... Nos, igen, ezek az egységeink, hogyha nem azért vagyunk jelen, mert sört értékesítünk, hanem egyszerűen történelmi okokból, tehát van egy olyan entitásunk, amelynek a struktúrája adóparadicsomban van, az egyszerűen csak ott van a könyvekben, de nincs konkrét célja, hogy egyszerűbben fogalmazzak. Megpróbáljuk ö, csökkenteni az egységeink számát, azért, hogy a struktúránkat egyszerűbbé tegyük, de ez nem mindig egyszerű, ez nem mindig, gyakorlatilag nem mindig könnyen kivitelezhető. Hogyha megengedik, akkor a belga kérdésről is beszélnék. Az egy százalék az félreértés. Az Airbnb eszé belga cég, ennek a profitja osztalékból származik, a cég osztaléka, ezeket pedig nem, ezek nem Belgiumban adóznak, tehát adómentesek Belgiumban, innen jön az egy százalék. Ezért, ezért jelent ez meg a sajtóban. Elnök, köszönöm szépen. Thank you for the questions. With... Köszönöm a kérdéseket. Ami az egyenlőségeket illeti, úgy gondolom, hogy ezek szükségesek. A kérdés arról szólt, hogy Európában legyen ilyen. De mi globális játékosként oda kell, hogy figyeljünk az amerikai szakpolitikára és adórendszerre. E, nyilvánvalóan, hogy e, legjobb lenne mindent e, harmonizálni, de ez talán túl ambíciózus. A McDonald's és a franchise bavevők mindig ott fizetik az adót, ahol vannak. Azt én most egyenlő, vagy egy, egy rátára nem tudok ajánlatot tenni. Nekünk vannak jogvita rendezési aggájaink, van e, Európa és Amerika között is e, vita erről. Minden, ami a standardizációt szolgálja, ami egy irányba, egy irányba mutat, az e, számunkra jó. Ami a LuxLeak állami támogatás fogyasztói tiltakozásokat illeti. A McDonald'snak 8000 étterme van Európában, és mi nem változtattunk az üzleti modellen. Mi úgy gondoljuk, hogy tisztességes adókat fizetünk, jelentős adót fizetünk, és ezt szívesen tesszük. We are in favor of CCCTB. E, támogatjuk a CCCTB-t, de ismétlem most a többi e, vállalati képviselőt. Ezek konzekvensek, és egyértelműek kell, hogy legyenek. Ami az országonkénti jelentést illeti, el tudjuk fogadni, amennyiben a az információ nyilvánosságra kerül, az, az, az kockázatos. Mi nyilván az adóhivatallal megosztjuk az információt, és ezt a jövőben is megtesszük, de a, az információ bonyolultsága eh, egy probléma, a másik pedig az, hogy eh, üzletileg érzékeny információk eh, ezek, tehát az adóhatóságnál, ha az adóhatóság megkapja ezeket az információkat, azok értik és tudják értelmezni. Tehát mi inkább ezt preferáljuk, nem pedig a teljes nyilvánosságot. A az emberek, ahogy mindig sört isznak, úgy gondolom, hogy továbbra is fognak hamburgert eh, enni mindenhol. A Nyilvánvalóan az adó paradicsomnak elkönyvelt országokban vannak egyrészt éttermek, másrészt vannak központosított menedzsment funkciók. A, a boltjaink, éttermeink helyiek, és ez így is marad, valamint helyben fognak működni nyilván. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm. Stoward úr. Thank you. Uh, there a lot of questions here and I hope... Nagyon sok kérdést kaptam, köszönöm. Um, remélem, hogy mindegyikre válaszolni fogok tudni. Az első kérdés az adóalap eróziójával kapcsolatos úgy általánosságban. Én értem, hogy miért aggódnak a mesterséges adó elrendezések miatt. Mi nem így működünk, és ha önök megvizsgálják azt, hogy milyen jogdíjakat fizetünk eh, Amerikába, Amerika felé, akkor erre eh, negatív gazdasági ösztönzőnk van, eh, mert igazándiból ott magasabb az adó, mint ahonnan a jogdíj megy. Ez nyilván a jogdíjak azon múlnak, hogy mennyit ér az a szellemi tulajdon. Ami a CCTB-t illeti, itt eh, igazán a részleteket kell ismernünk, eh, ahhoz, hogy világos választ tudjunk adni. És a Coca-Cola említette már a gyakorlati, bizonyos gyakorlati aspektusokat. Mielőtt egyáltalán rábólintunk vagy egyáltalán el tudjuk dönteni, hogy rá tudunk-e bólintani, ahhoz további információkat kellene kapnunk. Ugyanakkor ennek az üzlet gazdasági jellegét figyelembe kell vennie mindenfajta adórendszernek. Amennyiben az eredmény az adó igazgatás egyszerűsítése, az üdvözlendő. Az, hogy egységes rátára van-e szükség, azt én inkább a szakértőkre hagyom. De azt érdemes elmondani, hogy az adó ráta az adóversenyt kelt, és ráadásul az ösztönzőket a kormányok azért adják, hogy a gazdaságot felpörgessék. Nyilván ez behatá, kihatással van a viselkedésre, de itt igazán lenni többet nem is tudnék mondani. Ami az országonkénti jelentéstételt illeti, és hogy az nyilvános legyen-e, az előttem szóló cégek aggodalmait én is osztom. Az OECD tagállamai a közelmúltban egy igen átfogó megállapodásra jutottak a kockázatkezelés vonatkozásában, egy kockázatkezelési eszköz vonatkozásában, amit az adóhatóságok alkalmaznak. Nyilván részletes és releváns információt a működésünkről nem tehetünk teljesen nyilvánossá. A nagyon részletes adatcsere zajlik eh, az összes adóhatósággal, és ezeket az információkat megfelelő szakértelemmel rendelkező emberek, ha megvizsgálják, látják, hogy betartjuk az adott ország szabályait. Eh, a marsokról kiadott információk, illetve egyéb érzékeny adatok eh, nyilvánosságra bocsátása az eh, már problémásabb, de nyilván, hogyha előírják, akkor ezt is be fogjuk tartani. Kaptam egy kérdést eh, az adóparadicsomokkal kapcsolatban. Igazándiból az önök bizottsága ezzel már foglalkozott korábban is, és ott is kimondták, hogy igazándiból nem lehet tudni, hogy mi az adóparadicsom definíciója. Szerintem Hongkongot tévesen gyakran adóparadicsomnak tartják, miközben valójában egy jelentős népességű terület, és valós, nagyon jelentős valós gazdasági tevékenység zajlik ott. Nekünk is van valós, tényleges gazdasági tevékenységünk, egy szakértői bázisunk van ott, szakértőket foglalkozunk, foglalkoztatunk, akik tényleges gazdasági tevékenységet végeznek. Ráadásul a Bahamákon is van tényleges tevékenységünk, amihez ott egy helyben bejegyzett cégre volt szükség. Ráadásul, hogyha egy bizonyos országban forgatunk, akkor a forgatás időtartamára cégeket kell nyilván létrehozni ezekben az országokban is. Amire azonban oda kell figyelni, az az, hogy a profitok azonosíthatóak legyenek. E, vannak nyilvánvalóan olyan cégek is, amelyek adóparadicsomban működnek, és nagyon kevés a nagyon kevés a tényleges tevékenység. Itt azt kell nézni, hogy ténylegesen az adott területen bejegyzett cég papíron nagyon sok, nagyon sok profitot termel-e, vagy sem. Előfordulhat ugyanis, hogy van egy alvó cég az adminisztratív a Kajmán szigeteken, de amennyiben ez nem termel ténylegesen jelentős profitot, akkor igazándiból nem kell aggódni amiatt a, a cég miatt. Úgy gondolom, hogy mi úgy fizetjük az adót, hogy ez megfelel a gazdasági tevékenységünknek, és szerintem összességében is így járunk el. Köszönöm. Most a Coca-Cola kap szót. Bob Jordan. <clears throat> Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a kérdéseket. Volt egy közös nevező a kérdésekben a CCCTB-vel kapcsolatban, és eh, az volt az egyik kérdés, hogy ez az egyetlen módja annak, hogy egyenlő feltételeket teremtsünk, és eh, szükség van-e egy eh, egységes adókulcsra. Egy másik kérdés az volt, hogy a CCB helyett a CCCTB-t szeretnénk-e, illetve akarjuk-e, hogy ez állami legyen vagy sem. Úgy gondoljuk, hogy így lehet megfelelő feltételeket teremteni, ha megfelelően alakítjuk ki, akkor igenis hozzájárulhat az egyenlő versenyfeltételek megteremtéséhez, de azért vannak még bizonyos bonyolult kérdések, amelyek a CCCTB kapcsán felmerülnek, mint például az adóalap harmonizációja, vagy a megfelelő tényezők figyelembevétele. Még a csoporton belül is vannak különböző vállalkozások, amelyeket a csoport különböző részei irányítanak, van, ahol nagyobb a nyereség marzs, máshol kevésbé, tehát ezeket a tényezőket is figyelembe kell venni, valamint az arányosságot a különböző szegmensek között. Ugyanakkor azt hiszem, hogy nagyon sok minden van a BEPS kezdeményezésben, illetve ez a bizottság is nagyon sok mindent tett az egyenlő feltételek megteremtéséhez. A BEPS kezdeményezés esetében nagyon sok a pozitívum, mint például a transferelképzés, az ehhez kapcsolódó cselekvési tervek, az országonkénti jelentéstétel, szintén hozzájárulhat az egyelő feltételek kialakításához. Azt hiszem, hogy ezt mindenki elismeri. Illetve a vitarendezés szintén hasznos lesz, abban az értelemben, hogy bármilyen egyszerűen is alakítjuk ki a jogszabályokat, nyilván lesznek bonyolult elemek, és hogyha van egy robusztus vitarendezési mechanizmus, amelynek része a kötelező választott bíráskodás, ami elősegíti azt, hogy egy korai szakaszban megoldhassuk a nézeteltéréseket. Ez mindenképpen elősegít egy jobb együttműködést az érintett felek között. A CCCTB-vel kapcsolatban az is felmerül, hogy ezt a CCB-hez képest preferáljuk-e. Nos, nagyon sok bonyolult kérdés merül fel a CCCTV-vel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy ez jobban kezelni a problémás kérdéseket, mint a CCCB. Noha nehézségek még ma is érvényesek, mint például a transferáképzése kapcsolatos nehéz, nehézségek. Hogyha van egy közös alapunk, a transferáképzés ennek ellenére létezne. A kérdés az, hogy szükség van -e egy közös adókulcsra. Nyilván ezt nem én fogom eldönteni, de tudom, hogy az önök jelentésében említik azt, hogy az adott tervezés a jogszabály keretein és az alkalmazandó szerződések keretében kell, hogy megvalósuljon. Tehát jó jogalkotásra, nemzetközi koordinációra van szükség, hogy a kívánt eredményt elérjük, és a 28 tagállam kezében kell, hogy legyen a döntés. Tehát ezt rájuk bízom, hogy ők döntsék el, hogy milyen mértékű legyen ez a közös adókulcs, és egyáltalán ez előbbre vinne bennünket a probléma megoldásában. Egy másik kérdés a fogyasztókra vonatkozott, akik kezdik felemelni a hangjukat. Valóban a, figye- a fogyasztók dönthetnek arról, hogy milyen öm, italt fogyasztanak, Nyilván minden nap meg kell dolgoznunk a társadalmi elfogadottságunkért, eleget kell tenni a szabályoknak, a jogszabályoknak minden egyes tagállamban ezeket be kell tartani. Több mint 200 országról beszélünk, ahol a Coca-Cola termékeit értékesítjük, ez pedig kritikus fontosságú számunkra, és ezt a társadalmi engedélyt, ezt nyilván nagyon fontos számunkra megőrizni. Az adóparadicsomokra vonatkozott egy további kérdés. Az adóparadicsomok különbözőképpen definiálhatók, de általánosságban véve ott alacsony az adókulcs, és ahogyan az imént már megjegyeztem az elnök úr kérdésére választ adva, hogy milyen további adók hárulnak egy amerikai vállalatra, amikor az osztalékok visszajutnak az Egyesült Államokba. A holding vállalatokhoz folyamodunk, ezáltal a nyereséget visszaforgathatjuk azon országokba, ahol az megtermelődik. A holding vállalatnak tehát van egy célja. És kollégáimhoz hasonlóan az InBev és a McDonald's és a Disney esetével összehasonlítható a mi esetünk. Nem csak fogyasztóink, hanem műveleteink is vannak az adóparadicsomokban és sok szemét alkalmazunk, és tőkét is befektetünk ezen országokba, amelyeket más szempontból adóparadicsomnak is lehet minősíteni. Köszönöm szépen, Matson úr következik. Köszönöm szépen, nem szeretném nagyon ismételgetni önmagam, hiszen általában nagyon sok, sokat elmondtunk már, ami az ország jelentést illeti. Támogatjuk, természetesen megvannak a dokumentációink, már eddig is van az éves jelentésünk, így, így és így tovább, de fontos, hogy, hogy megszülessen ez a rendszert. A, azt hiszem, hogy ez egy plusz terhet jelent, de ezt el tudjuk fogadni. Az adóhatóságoknak is szükségük lesz azonban némi kapacitásra, hogy ezeket elolvassák és irányítsák ez az ő munkaterhüket is növelni fogja, de ez rendben van, tehát az országjelentésekkel nincs gondunk. Ami pedig a vállalati adóalapot, konszolidált vállalati adóalapot illeti, támogatjuk. A kérdés azonban az, hogy megfelelő legyen a sorrend, tehát ne problémát hozzunk létre országok között. Tehát ne nehogy az adóhatóságokhoz kelljen fordulnunk a problémák miatt. Hogyha az OECD iránymutatásról beszélünk, igen, az némi problémát jelenthet számunkra, de a közös adóalap az mindenképpen kívánatos. Az adminisztratív terheket csökkenteni kellene azért, hogy a vállalkozásra, a vállalkozó szellemiségre, az üzletre összpontosíthassuk. Ezt támogatjuk. Ami a CCTB-t illeti, nem tudom, hogy rövid távon ez megvalósíthatunk-e, megvalósítható-e. Általánosságban támogatjuk, de meg kell nézni, hogy hogyan alakul az adóverseny az adóhatóságok között. Óvatosan kell eljárni, nem szabad nem szabad, hogy a, a cég kockázatos helyzetbe kerüljön különböző adóhatóságok között. Milyen, er, mi vállalkozók vagyunk, üzletemberek, és ez az első szám, elsődleges célunk az üzlet, az üzleti vállalkozás. Tehát hosszú távra kell tekintenünk, ez a lényeg a CCTB kapcsán. Aztán Sajnos ismételem önmagam, az IKEA nem egy cég, hanem egy név, egy brand. Van még 12 más csoport a világszerte, ők IKEA cégeket működtetnek, rájuk vonatkozó információm nincs, ezt az interneten megtalálják. Ludvigson úr, ezek különböző cégek, tehát a franchise-on belül különböző cégekről beszélünk. Nincsen Liechtensteinban, illetve Luxemburgban leányvállalatunk. Nincs ilyen. Mint egy 20%-os vállalati adót fizetünk, hogyha az összes jövedelmünk Svédországban lenne, akkor 22%-os adót kellene fizetnünk. Ami az adóparadicsomokat illeti, nem vagyunk egzotikus sziget, hanem helyi szintű műveletet folytatunk, helyi szintű tevékenységet, nincs, mi ennél kisebbek vagyunk, Végül nagyon kevés adóhatározattal rendelkezünk, és hogyha ilyen, ilyen eszközhöz fordultunk, akkor ez azért történt, mert tisztázni szeretük volna a helyzetet. Nagyon bonyolult helyzetben, nagyon bonyolult körülmények között működünk, tehát nagyon is értékeljük az ön, önök munkáját, próbáljuk a szabályokat megérteni. Fontos, hogy ezen a kemény piacon meg tudjuk állni a helyünket, úgyhogy ha támogatni tudnak bennünket ebben, egyértelmű szabályokkal azt üdvözöljük. Köszönöm, Schuster úr. Chairman, um, the first question was if... Köszönöm, az első kérdés az az, hogy a CCCTB az egyetlen módja annak, hogy tisztességes verseny kialakuljon, nem gondolom a tömör, világos szabályok, érthető szabályok szükségesek, az adóhatóság is értse, az adózó is értse, mert valójában néha az adóhatóság sem érti a szabályokat, tehát mind a két fél számára egyértelmű kell, hogy legyen. Ahogy azt már említettem, a CCTTB az egy adókulcsal fog csak igazán jól működni, és van egy filozófiai felvetésem a CCTB-vel, amely kombinálva a patentbox-szal, A CCTB ugyanis csak egy plusz eh, plusz tétel. Um, about the single rate, uh, I think is... Mi az egységes rátát illeti? Single rate, um, guess my colleagues declined to sort of mention the rate. Uh, az egységes rátáról itt már a kollégák is nyilván, megnyilvánultak. Have a single rate, it should be competitive, uh, so you have to look at countries around. Tehát meg kell nézni a, a világ különböző országait is. 20% körülire gondolnék ez egységes rátánál, de igazándiból nem az én dolgom, ezt lehet, hogy azzal áfa emelés járna, amit viszont lehet, hogy nehéz eladni. Hát ennyit tudnék én ajánlásként mondani. Ami az országonkénti jelentéstételt és az, hogy nyilvános legyen vagy sem, ahogy azt már a megnyitó előadásomban is mondtam, az adóhatóság és az adózó közötti átláthatóságban gondolkozunk a közvélemény számára, ugyanis nem lehet mindent nyilvánosságra hozni. a zárképzési struktúrák, a különböző marzsok, az a közleti titoknak minősülnek, illetve van egy csomó dolog, ami ebből kikövetkeztethető, tehát ezt nem gondoljuk, hogy ki kellene a közvélemény elé teregetni ezeket az adatokat, mert könnyen félreértelmezhetőek. Van-e vállalatuk az EU által adóparadicsomnak tartott területeken? Elmondhatom, hogy nincs, és a közvélemény szerepe az adóelkerülés ügyében e, természetesen minket is érdekel, hogy mit gondol rólunk a közvélemény. Ugyanakkor itt mi nem vagyunk sárosak, mert e, a Philip Morris nem követett el adóelkerülést. Très bien, merci beaucoup, je remercie. Köszönöm. És akkor megköszönöm a szakértőknek, hogy eljöttek, és vállalták azt, hogy válaszoltak a kérdésekre, majdnem az összesre, amire pedig nem válaszoltak, arra megígérték, hogy írásban fognak, és remélem, hogy ezt a hétvégéig megteszik. A raportőröknek adnám most meg a lehetőséget, hogy lehúzza, hogy a következményeket levonják. Um, eu penso que foi importante. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos volt és nagyon hasznos az, hogy a multinacionális cégek végül elfogadták ezt a meghívást a Tax Bizottság részéről az Európai Parlament nevében, és eh, hogy eljöttek ide nyilvánosan választ adva a kérdésekre. Sajnos ez eh, nem történt meg azelőtt, hogy a Tax Bizottságban szavaztunk volna, mert eh, gyakorlatilag egy kétperces kérdést tudtam feltenni az idő hiánya miatt, de Szerettem volna végül egy záró kérdést felvetni, ami azt hiszem, hogy mindenki, minden vállalkozáshoz szól. Ugye beszélünk a Facebookról, a Walt Disneyről, az IKEA-ról, Google, Coca-Cola, más vállalatokról, és mindannyian a marketing és a reklám szempontjából nagyon komoly erőfeszítéseket tesznek, és komoly összegeket fordítanak erre. A jelenlegi helyzetben, amikor a fogyasztókat ennyire büntetik túlzott adóterhekkel, nem lenne jobb, hogyha olyan fajta reklámot dolgoznak ki, amely azt tükrözni, hogy mi megfizetjük az adóinkat, és ez lenne a marketing által közvetített üzenet, mert az a fogyasztók számára azt hiszem, hogy nagyon jó lenne, hogyha a nagyvállalatok hozzájárulnának azon költségek megfizetéséhez, amelyeket mindannyian megfizetünk a különböző tagállamokban, a költségvetésbe, illetve itt az Európai Unióban is, az európai költségvetésbe. Ahelyett, hogy olyan óriási összegeket fordítanak a reklámra, talán az átláthatóság és a vállalati felelősségvállalás szempontjából jobban együttműködhetnének az állampolgárokkal. Ami a következtetéseket illeti, ezeket majd később vonjuk le, de minden esetre úgy gondolom, hogy azt egyértelműen leszögezhetjük, hogy van egy lényegi különbség, hiszen mindannyian azt állítják, hogy ott fizetik meg az adót, ahol a nyeresség megtermelődik, ami gyakorlatilag összeegyeztethetetlen azzal a magyarázattal, amely alátámasztja azt, hogy struktúrák működnek adóparadicsomokban, és erre vonatkozóan nem adtak kielégítő magyarázatokat. Továbbá úgy vélem, hogy a, az Egyesült Államokban megfizetett magas adókulcs egy olyan helyzet, amely megerősíti a korábbi megállapításunkat, nevezetesen azt, hogy gyakorlatilag a nyereség egy része bizonyos struktúrákban ragad, akár a Kajmán-szigeteken, akár a Bermudán, és gyakorlatilag nem fizetnek sehol adót ezen nyereség után. Ez pedig egy nagyon komoly problémát jelent. A, az adóterhek méltányos elosztása szempontjából. Ugyanakkor pozitívumként könyvehetjük el azt, hogy minden egyes vállalat megérti azt, hogy a helyzetnek változnia kell. Elismerjük azt is, hogy gyakorlatilag mindannyian késznek mutatkoztak arra, hogy kifejezik támogatásukat a BEPS iránt, tehát az OECD kezdeményezését támogatják. Itt ugye a, az adóalap erózió és a nyereség átcsoportosítás kezdeményezéséről van szó, valamint a CCCTB-t is támogatják, hiszen egy közös konszolidált társasági adóalap kiszámításáról van szó, amely egységes lenne, és lehetővé tenné, hogy összevessük, összehasonlítsuk a névleges adó mértékeket a különböző tagállamokban. Azt is megállapíthatjuk, hogy elméletben támogatják az országonkénti jelentéstételt is, noha több vállalat felvetett ezzel kapcsolatban kételyeket, arra vonatkoztak ezen kételyek, hogy mennyire, mennyiben férhetőek hozzá nyilvánosan majd ezen információk. De nem teljes átláthatóságot kérünk, hanem mindössze a lényeg információkra vonatkozó átláthatóságot. Megerősítjük azt is, hogy szükség van egy egységes olvasatra az adóparadicsomok témájában, és ez alapján valóban egy közös politikát kell kidolgozni, amely ezen joghézagokat az adózás terén nemzetközi szinten fel tudja majd számolni. Ami pedig a rulingokat illeti, ez nem vet fel problémákat, tehát arra várunk, hogy reagálni tudjunk egy komoly kihívásra, amelyet a Google vetett fel. A Google mondta azt, hogy teljesítjük a jogszabályokat, és ez megerősíti annak a szükségességét, hogy további jogszabályokat dolgozzunk ki. A nyomonkövetés pedig részünkről továbbra is a konstruktív párbeszéd keretében zajlik majd. Fontos, hogy az állampolgárok jobban megértsék az adózás kérdéseit a vállalatok szempontjából, de ehhez arra van szükség, hogy a vállalatok a jelenlegi gyakorlataikat megváltoztassák, mert ezek hosszú távon fenntarthatatlanok. Köszönöm. Merci Elisa. Michael Teurer. Teurer. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, Ellen, tisztelt kollégák! Én is szeretném hangsúlyozni, hogy helyes és szükséges volt ma megszerveznünk ezt a meghallgatást. Igazából azt kérdezem, hogy miért nem jöttek el másokkal hamarabb a vállalatok képviselők, hiszen ez a nagyon is objektív eszmecsere bebizonyította, hogy az Európai Parlament nagyon komolyan veszi a feladatát, éppen ezért semmi nem indokolja azt, hogy a nemzetközi vállalatok képviselői ne jöjjenek el hozzánk. Remélem, hogy ennek lesz folytatása. Lehetséges majd talán ennek az eszmecserének a folytatás, hogyha további időt kapunk a munkánkhoz. Szeretném hangsúlyozni, hogy bizonyos pontokban további pontosítás szükséges. Például én számomra feltűnt az, hogy több vállalati képviselő említette, hogy egyfelől csak a jogi, a jogáltal lehetővé tett esélyekkel élnek, ami tulajdonképpen a kötelezettsége is a menedzsereknek, a részvényeseikkel szemben a menedzserek tartoznak ennyivel, és az is feltűnt, hogy a Google, a Facebook és más képviselők, főleg a Google és a Facebook képviselői említették, hogy a véleményük az, hogy bizonyos konstrukciók, mint például az IP konstrukciók a Kajmán-szigeteken, vagy a Bermudákon nem jelentenek az európai adófizetőkre nézve hátrányt, ez pusztán az amerikai adófizetőket érinti hátrányosan. Ennek a kérdésnek jobban utána kellene nézni, hogy ez ilyen somásan vajon helytálló ez a megállapítás, nem lehetséges, hogy vannak mégis hátrányok, hiszen ha azt mondjuk, hogy majd valamikor egyszer, talán a jövő évszázad során az adókat mégis meg kell majd fizetni, ez nem jelentheti azt, hogy egészen addig adómentes legyen a, ezen összegeknek az áramlása hiszen ezt így fel lehet használni egyfajta nyerességi stratégia kialakításához, ami más vállalkozásokat hátrányosan érintene. Ez az, ami így spontán feltűnt nekem ezekből a magyarázatokból. Továbbá szeretném hangsúlyozni azt is, hogy a kölcsönösség, illetve az Egyesült Államokkal való együttműködés rendkívül fontos. A jelentésünkben is megfogalmaztunk erre vonatkozóan egy ajánlást, nevezetesen azt, hogy az USA-val való tárgyalások során megállapodásra kellene törekednünk. Természetesen mindezt a BEPS kezdeményezéssel össze lehet kapcsolni, hiszen terítéken van ugye az OECD javaslata, ezek ugyanakkor nem kötelező érvényű jogszabály javaslatok. A kérdés az, hogy eh, hogyan érhetünk el egy olyan megállapodást, amely jogerős és kötelezően alkalmazandó. Ha kötelező érvényű lesz a jogszabály az Európai Unióban, akkor ez egy eh, mm, erős érv az Egyesült Államok irányába is, ugyanis ha ezt nem igazítják ki, nem eh, nem igazítják ki, akkor a lobby nyomás nagyon erős lenne, és az Egyesült Államoknak mégis meg kellene állapodnia az Európai Unióval. Végezetül szintén elhangzott, hogy több átláthatóságra van szükségünk, közösen kell az Európai Unió tagállamainak kezelniük az úgynevezett adóparadicsomok kérdését. Az is egyértelművé vált, hogy több vállalat esetében bizonyos hagyományra tekint vissza az, hogy fenntartsanak leányvállalatokat. A hagyományokon lehet változtatni, tehát ha ennek nincsenek kézefogható előnyei, akkor nehezen érthető, hogy ezen leányvállalatokat miért tartják fent továbbra is ott. Ha pusztán a hagyományok indokolják ezt, ez azt hiszem, hogy nem egy különösebben hiteles érv. Úgyhogy felmerül, a kérdés az, hogy, felmerül az a kérdés, hogy az Európai Unió e tekintetben hogyan tud jobban reagálni. A jelentésünkben erre vonatkozóan is megfogalmaztunk javaslatokat. Összefoglalásképpen fontos ismereteket szereztünk, ugyanakkor bizonyos kérdések továbbra is nyitottak. Különös tekintettel nem kielégítő az a magyarázat, például az ír, vagy luxemburgi, vagy holland szabályozással kapcsolatban, miért eh, hozták ott meg ezen megállapodásokat, miért jöttek ezek létre, ki volt az, aki kezdeményezte ezt, az ottani kormányzatok, volt, viszonyultak ilyen agresszíven, vagy a tanácsadó cégek eh, lépése volt ez, vagy a menedzsment döntése. Hallottunk itt bizonyos utalásokat, de azt hiszem, hogy a politikai felelősség kérdését ma nem sikerült véglegesen tisztázni. Úgyhogy elnök úr, kellene egy megoldást találnunk erre, utána kellene néznünk. Köszönöm. És ezzel köszönetet mondok mindenkinek, a panel tagjainak, a jelentéstevőknek, a bizottság képviselőinek. Amit ma hallottunk, az nagyon jól mutatja, hogy fordulópontnál járunk, Természetesen ez időbe fog telni, de egy nélkülözhetetlen fejlődésről van szó, lépésről. Ahogy Aneliza is utalt erre, már mint egy 20 esztendeje a cégek felismerték, hogy az alapvető gazdasági feladatuk mellett van egy szociális felelősségük, feladatuk a, személy a, a munkatársak felé, a fogyasztók felé, illetve környezetvédelmi felelősségük is van. A Párizsi konferencia előkészítésén dolgozunk a éghajlatváltozás elleni küzdelem kapcsán. Nagyon sok, nagyon sok multinacionális cég ebbe az irányba mutató reklámokkal, publikációkkal lépett fel, és most ugyanígy van egy harmadik dimenzió, amely szintén nagyon jó vásárló erőt képvisel, ez pedig egy polgári felelősség, ez pedig azt jelenti, hogy részt veszünk a közfinanszírozásban, megfelelően fizetjük az adónkat, és ezzel a saját munkatársainknak az életét tesszük normálisabbá, szebbé hogy ezt hol fizetjük a kormánynak, a, a hatóságoknak, vagy hogyan. Nos, még ugyan nagyon sok részletkérdés tisztázatlan, nagyon sok területen előrelépésre van szükség, mégis ez a helyes irány. Ezzel le is zárnám a mai ülésünket, és szeretném elmondani, hogy koordinátori ülés volt a három órai ülést követően, vagy egy órakor, és az elnökök konferenciájától a jövő csütörtöki ülésre két kérdéssel fordulunk. Először is azt kérjük, hogy a jelentésünkre épülő szavazás a jövő héten legyen, a Strasburgi héten, 25-én, és így a politikai frakciók addig módosítókat nyújthatnak be, illetve a ma délutáni információk eszmecserje azt hiszem módosítókat vett majd föl. Aztán a második döntés, ami megszületett, azt kérjük az elnökök konferenciájától, hogy a mi munkánkat hat hónappal hosszabbítsák meg. Ez azt jelenti, hogy a jövő heti dátumot megtartjuk, azért, hogy a lendületet, a ritmust megőrizhessük, hogyha azt akarjuk, hogy ez a változás, ez a elképzelésbeli változás valóban a történelembe kerüljön, illetve a szabályokba íródjon, akkor először is az adóhatározatokkal kell foglalkoznunk, és az Európai Bizottság ezzel kapcsolatos szövege adja majd meg az adóalapot a CCCTB-hez. illetve az OECD ajánlásainak kapcsán is ez lesz a mérvadó. Fontos tehát, hogy a politikai nyomás megmaradjon, hogyha ezt elveszítjük, akkor attól lehet tartani, hogy azok a kormányok, amelyeknek nagyon sok más feladatuk van, sajnos nagyon, nagyon sok feladattal kell megbírkózniuk a kormányoknak, ezek között vannak nagyon is tragikus okok, de könnyen felhasználhatják a jelenlegi körülményeket arra, hogy késlekedjenek. A jelenlegi adóügyi rendszer már mintegy száz évvel ezelőtt jött létre, egyáltalán nem felel meg a modern gazdaságnak, a modern társadalom igényeinek, ezért nagyon fontos, hogy valóban a jelenlegi botrányt felhasználjuk arra, hogy a fontos modernizációs lépéseket megtegyük. Hát így működik a demokrácia sajnos. Ennyit tőlem, és ezzel le is zárom a mai ülést, és a tax a jelenlegi mandátumok keretében ezzel lezárja az utolsó ülését. Hogyha ezt a mandátumot nem hosszabbítják meg, akkor azt javaslom, hogy üljünk majd össze Strasburgi héten és ünnepeljük meg a munkánkat, illetve annak a következményeit, a lezárását, hogyha pedig meghosszabbítják a mandátumunkat, akkor ez lehetőséget majd ad majd arra, hogy ismét találkozunk. Ezzel lezárom.